Iniziamo. Kezdjük. Buonasera a tutti. Kellemes délutánt mindenkinek, elindítjuk a mai bizottsági ülést. Nagyon gazdag a mai est program. Egyes napi rendi pont, napirend elfogadása, Kedves kollégák, a Csolosz biztos úrral való beszélgetésedülés, ez 16 órára volt előirányozva, de a biztos úr azt jelezte, hogy 16 óra 30-kor érkezik, és emiatt én azt javasolnám, hogy a négyes pont után vegyük át az azutáni következő napirendi pontot, és ezért a végére marad a biztos úr. Ha ezzel kapcsolatos nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem a napirendi pontot. Ami a jegyzőkönyveket illeti, hogyha nincs eh, semmilyen megjegyzésre vonatkozólag, parancsoljon, Regensz! There's not translation? Why not? Nincsen fordításunk. Facciamo le verifiche ellenőrizzük a nyelveket, a magyar tolmácsolás úgy látjuk, hogy jó innen, köszönöm. A többi nyelven németül van a probléma, most működik, rendben van, köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Nincs, nem. French. Francia nyelven is problémák akadnak. Perhaps Did you say something? Most működik minden? Próba? Most jó. A németeknek mondom, hogy a német nyelvű tolmácsolást a hármason lehet hallani most kivételesen. Rendben van? Possiamo proseguire? Folytathatjuk? Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Megpróbálok addig beszélni, hogy ellenőrizzük a tolmácsolás, lehet ezek műszaki gondok rögtön a nyaralás előtt. A német működik, rendben van, akkor folytatjuk. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a kis technikai problémák. Második napirendi pont, jegyzőkönyvek elfogadása, akkor elfogadottnak tekintem és most figyelem, néhány eh, információt szeretnék megosztani önökkel. Először is jelezném, hogy a módosításoknak a mm, költségvetési módosítása 2011. július 20-a délben van. El fogjuk juttatni önökhez információkat erre vonatkozólag. Tehát a bizottsági költségvetési tervezetre vonatkozó módosítókat eh, július 20 ig lehet benyújtani. Néhány mondatot szeretnék mondani a trilógusra a, mm, a mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztés területén lévő, témájában lévő trilógus az utóbbi két alkalommal május 24-én volt, és június 22-én a, a magyar elnökséggel és a bizottsággal. Annak ellenére, hogy nem jutottunk el egy végleges megoldáshoz, igen jelentős lépéseket tettünk a, mindkét dossziéban, áttekintettük minden egyes pontot, és egyes politikai kérdéseknél sikerült dűlőre jutnunk. A nyelvész jogászokkal sikerült a nyelvi problémákat megoldani, mindkét dossziéban vannak olyan kérdések, amelyek horizontális jellegűek, amelyek fontosak lesznek további jelentéseknél, mint például az ellenőrzés és a szankciót kérdése, ebben az esetben a tanács teljes módosításokkal szeretne eljárni, delegált aktusokat javasolt viszont a bizottság. Tehát mi gondoljuk, hogy ezeknél végrehajtási aktusokat javasol. Természetesen ez a megközelítés a parlament számára nem megfelelő, két oknál fogva. Először is, amikor módosítások szükségesek, egy teljes eljárás kell indítani, ami természetesen nagyon sok bürokratikus eljárással és teherrel jár. Másodszorban a parlament tehát kizárnak minden egyes ellenőrzési folyamatból a módosítások befogadásánál. Rámutattak arra, hogy a parlament csak a delegált aktusoknál eh, rendelkezik eh, hatáskörrel, és nem a végrehajtási aktusok. Tehát amikor a tanács azt mondja, hogy delegált aktusok átteszi végrehajtási aktussá, akkor ez azt jelenti, hogy kizárja a parlamentet. Ezt eh, vegyük figyelembe. A tanács eddig nem eh, módosította megközelítését, ugyanakkor itt tovább fogunk tárgyalni a következő üléseken. Ebben az értelemben már beszéltünk a lengyel elnökséggel, és reméljük, hogy tovább tudunk lépni. Egy másik horizontális kérdés a tanácsi javaslata, amely szerint használjuk az 54-es cikket a végrehajtási aktusoknál. Ez alapján a bizottság nem tehet semmit, hogyha a szakbiz, az illetékes szakbizottság nem ö, ö, bocsát ki egy ö, jelentést. Ez mi nem ezértünk ezzel egyet, ugyanis ezzel kivételt okoznánk, hoznánk létre a jelenlegi rendelkezések ellenére. A 11-es cikk az, amit alkalmazni kell, ami a pénzügyi kérdéseket illeti. Itt erős álláspontot képviseltünk, vannak új prerogatíváink, ami a költségvetést illeti, és a parlamentnek ebben a témában nagyon fontos szerepe van. A pozitív oldal ebben a kérdésben, hogy a bizottság, amelyik először is ellenezte a parlament álláspontját, utána jelezte, hogy támogathatja a parlament álláspontját, és a következő hetekben egy saját javaslatot fog benyújtani ebben a témában. Aztán a parlament szempontjából megpróbáltuk megvédeni a delegált aktusoknak a használatát, eh, ebben az esetben a mezőgazdasági eh, dolgozók eh, érdekében, amikor tehát mezőgazdasági kérdésekről van szó, mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen be kell vonni teljesen a parlamentet a jogalkotási folyamaton van, és nem végrehajtási aktusokat kell előirányozni, ugyanis ezekből kimaradna a parlament. A bizottság elfogadta azokat az érveléseket, amelyeket a jogi szolgálatunk benyújtott. Ebben a kérdésben, tehát kedves kollégák, én arra kérem önöket, nem csak ezekben a kérdésekben, hanem a további dossziék témájában is különböző dossziék már ugyanis tárgyalás alatt állnak. Természetesen vannak olyan kérdésekben, ezekben a dossziékban, amelyeket érintik ezt a bizottság, szakbizottságot, és természetesen a parlament javasolhat módosítókat. Én arra szeretnék rámutatni, hogy figyeljenek oda, amikor a módosítók érintik az előbb érintett témakört, azaz a végrehajtási e, aktusokat, mert a három dossziéban vidékfejlesztés, közvetlen kifizetés és címen megpróbáljuk a parlament álláspontját és jogait megvédeni, és megpróbálni ezeket a delegált e, aktusokat megtartani. Tehát, amikor önök benyújtanak módosítókat, akkor kérem ügyeljenek arra, hogy a parlament érdekeit is képviseljék, ne gyengítsék a parlament álláspontját ezekben a kérdésekben. Rendben van a további trilógusoknál ősszel majd tovább fogunk haladni ezekben a témákban, és remélem, hogy ott eredményre jutunk a lengyel elnökség alatt. Hogyha ebben a témában a kollégák hozzá akarnak szólni, akkor kérem, szóljanak George Lyon, két szót. parancsol George! Yeah, be very brief present. Nagyon röviden, hogy megerősítsem, amit ön is mondott, elnök úr. A tanácsal való tárgyalások a a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és arról, hogy mikor legyen ez az egész. Holnap fogunk szavazni a módosítókról, a tanács álláspontjáról és a parlament álláspontjával kapcsolatban pedig remélem, hogy sikerül, ha egyáltalán lehetséges, változtatni a saját álláspontunkon. Még a mezőgazdasági bizottság már elmondta maga véleményét, a közvetlen kifizetési szabályokról és az ehhez igazított eljárásokról, sőt a CMO-kkal kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlament a döntéseit a jövő, jövőben gyorsabban hozza meg, hiszen az embereknek nagyon fontos intézkedések ezek. Hogyha most átadjuk az erre vonatkozó jogkörünket, akkor semmi értelme az egésznek. Ennek nem szabad megtörténnie ma is, és a következő hónapokban is eh, fontos, hogy ezt tudatosítsuk, és reméljük, hogy a bizottság véleményét megváltoztatja, a szerint, ahogy a jelentés, eljelentés és más dossziék jelentéstevői is kérik. Grazie, George. Eh, Köszönöm szépen, George. Igen, másfelől Pont ez az oka annak, hogy minden eh, frakció koordinátora az elnökségre bízta a három jelentést. Ugyanis ezekben a témákban, meg horizontálisak, egy koherens álláspontot, irányt kell követni. Tehát folytatjuk a munkát, remélem, hogy jó munkát fogunk tudni elérni. És most, hogyha nincs további hozzászólás, akkor átérünk a négyes rendi pontra. A méhek egészségi állapota és a méhészeti ágazat előtt álló kihívások. Tabajdi Csaba Sándor az előadó, és rátérünk erre nagyon fontos érkezeményedési anyagra. Ahogy önök tudják, a legtöbb mezőgazdasági növénynek szüksége van egy, a, a méhekre, melyik elvégzik a megtermékenyítés, és emiatt nagyon fontos a méhek egészsége. Nagyon sok új parazita jelent meg, és az éghajlatváltozás miatt is nagy elhalálozás van Európában. Az előadó azt javasolja, hogy különböző közös intézkedéseket hajtsanak végre az Európai Unióban. Át is adom a szót Csabának, és itt van a bizottság részéről Bernolio a Digi Sanko részéről, és Newman a Digi Agri részéről. Tabajdi úr, parancsoljon szó. Elnök úr már jelezte, hogy mi a probléma lényege. Novemberben a elnök úr nevében az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, decemberben megjelent az Európai Bizottságnak egy rendkívül alapos, kiváló közleménye. Májusban a magyar elnökség ideje alatt a tanács szintén kiadott egy közleményt, és a mostani jelentésnek az a feladata, hogy részben reagáljon ezekre, de az igazi feladata az, hogy konkrét javaslatokat tegyen a méhészeti ágazat válságának kezelésére. A méhészeti ágazat, amiként elnök úr pontosan jelezte, az több, mint önmagában véve a méztermelés az 600 ezer embernek jelent megélhetést Európában, ugyanakkor a méhészeti ágazat a beporzás révén ö, 80, a növényfajták 84%-a számára elengedhetetlenül fontos, és az egész élelmiszertermelés számára pedig 76%-a százaléka számára elengedhetetlen a beporzás. Tehát a méhészeti ágazatra ezért így kell tekintenünk, és azért is kell közösség és tagállami támogatásban részesítenünk, mert a méhészeti ágazat közjavakat állít elő, nagyon fontos környezetvédelmi közjavakat, ezt kellene kompenzálni a termelőknek, a méhészeti szektornak. Nagyon sok oka van ennek a válságnak, Említette elnök úr a kártevőket, említett, eh, említhető, hogy ez az ágazat az állattenyésztés közül a legkevésbé szervezett ágazat, 90%-a az ágazatban tevékenykedőknek amatőr, és hát természetesen hatnak a növényvédőszerek, a peszticidek és a modern növényvédelmi formák is. Annak érdekében, hogy fordulat következzen be, azt javaslom, hogy közösségi forrásokból segítsük a új állatgyógyászati termékeknek a kutatását és létrehozását. A dolognak az a lényege, hogy a nagy gyógyszergyártó cégek nem érdekeltek e, igazán a, a méhészeti ágazatban új készítmények kikísérletezésére és gyártására, mert kicsi a piac, ezért, ha nem tudunk közösségi forrásokból segíteni, önmagában véve a piac nem fogja tudni megoldani, maga az ágazat nem fogja tudni megoldani a problémákat. Luling asszony és Nicholson kolléga is felvetette, hogy mitől van az, hogy 20 éve beszélünk a problémákról, és nincs megoldás. Azért nincs megoldás, mert nem volt folyamatos kutatás, nem volt folyamatos gyógyászati, állatgyógyászati termékfejlesztés, mint ahogy a, az emberek esetében is folyamatosan kell antibiotikumokat, új gyógyászati termékeket fejleszteni, itt tulajdonképpen nem volt egy folytonosság a méhészet esetében, ezért van az az állapot, hogy például a leg Nagyobb problémát okozó varroa atka esetében egész Európában mindössze 11 hatóanyag van, nincs elég hatékony gyógyszer. Ez, ez a legfontosabb törekvés a jelentésnek, hogy egyrészt a, köve, a tudományos programból, a, a TP8-ból több pénzt és a közös agrárpolitikából több pénzt adjunk kutatásra, új gyógyászati termékek fejlesztésére, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem csak a, a, a méztermelés kerül veszélybe, hanem az egész mezőgazdaság. 30 konkrét javaslatot fogalmaztam meg. Nagyon fontos, hogy legyen egy megfigyelő monitoring rendszer Európában. Jelenleg nincs egy megfelelő monitoring rendszer, Tekintettel arra, hogy a méhek nem állnak meg az államhatároknál, ezért csak közösségi szinten egy koordinált együttműködéssel oldható meg. Nemzeti felügyeleti rendszerekre van szükség, és uniós összehangolásra. Nagyon jó, hogy létrejött a bizottság kezdeményezésére Sofia Antipolisban egy referencia laboratórium, nagyon fontos, hogy emellett legyenek tagállami nemzeti laboratóriumok, diagnosztikai laboratóriumok, és nem csak laboratóriumban, hanem szántóföldön is legyenek ellenőrzések. Nagyon jó, hogy ez a referencialabor létrejött, de folytatni kell az eddigi sikeres programokat, a Kostkolosz, a Bídok és a STEP tevékenységét. Javaslom, hogy jöjjön létre fenológiai növény, növény ellenőrzési monitoring rendszer, mert ez is hiányzik, ez sincs meg jelenleg Európában. Európában nincsenek ma pontos adatok a kaptárszámról, nincsenek pontos adatok a méhegészségügy helyzetéről. Ezért nagyon fontos a tagállami laborok közötti információcsere. És amit különösen kiemelnék, említettem, hogy az ágazat 90%-a amatőr. Nem tartom helyesnek, hogy úgy lehet méhészkedni, hogy ehhez ne kelljen szakképesítés. Na, ha a horgászathoz, vadászathoz és más ágazathozok kell szakképesítés, akkor itt is kell szertifikációt szerezni, és nagyon fontosnak tartom szintén tagállami és uniós forrásból a méhészek, illetve a gazdálkodók képzését. Mint ahogyan nagy hiány van Európában az állatorvosok esetében, hogy az állatorvosok nem ismerik a méhegészségügy speciális problémáit. Említettem az állatgyógyászati termékeket. Azon túl, hogy több pénzt kell erre adni, rugalmasabb engedélyezési rendszerre van szükség, különösen gond, hogy a növényi eredetű állatgyógyászati termékeknél lassú az elbírálás, holott támogatni kellene inkább a vegyi esz, eh, állatgyógyászati termékekkel szemben a növényi eredetű termékeknek az elbírálását. Bízom, hogy a bizottság e tekintetben is ö, ö, konstruktív lesz. Mint ahogy az EFSA esetében is a nagyobb, ö, jobban kellene védeni a szellemi tulajdont, mert jelen pillanatban, hogyha e megjelenik egy kutató intézet egy találmánnyal, vagy megjelenik egy új termékkel, nincs kellő védelme, szellemi tulajdon védelme jelenleg, ami a korszerű mezőgazdaságot illeti. Nagy vita a peszticidek hatása a méh egészségügyre. Azt kell mondjam, hogy peszticidet fogunk használni a mezőgazdaságba, bár mindannyian törekszünk arra, hogy minél kevesebbet használjunk. A peszticidek esetében több dologról van szó magukról a peszticidek esetében is eh, szükség lenne egy komolyabb felülvizsgálatra, új módszerek kialakítására, nevezetesen arról van szó, hogy a peszticidben különböző aktív hatóanyagok vannak, ezeket az aktív hatóanyagokat adott esetben ki lehetne váltani más aktív hatóanyagokra, amely kevésbé káros a méhek számára, ugyanakkor alkalmas a peszticid önmagában növényvédelemre. Nagyon fontos a peszticid használata is. Nagy vita van arról, hogy a gazdák értesítsék-e előre a méhészeket kötelezően. Az én országomban évtizedeken át volt egy ilyen gyakorlat, hogy a farmerek, a gazdák értesítették a méhészeket azelőtt, mielőtt elkezdték volna növényvédőszereket, a peszticideket használni. Van egy külön probléma, a GMO. Herenc Garcia kolléganő kérdezte, utána néztem, jelen pillanatban semmilyen tudományos kutatás nem folyik, hogy milyen, van-e hatása a GMO-knak, akár pozitív, akár negatív a méh egészségügyre, ezért én nagyon fontosnak tartom és szorgalmazom, hogy induljanak el tudományos objektív kutatások a GMO hat, kimutatni azt, hogy van-e a GMO-knak negatív hatása a mi egészségügyre. Ami az biztonságot illeti. Harmadik országokból hozunk be termékeket, ezeket szigorúan ellenőrzik, ezeket még szigorúbban kellene ellenőrizni. Volt, aki azt mondta, hogy ezt tiltsuk be, de a betiltás az tulajdonképpen csak fölerősíteni az illegális kereskedelmet. A méz irányelv mindenképpen módosításra szorul. <clears throat> Túl laza jelenleg a méz irányelvben a szabályozás a méz minőségi paramétereit pontosan tisztázni kellene. Én most nem sorolom föl, hogy milyen paraméterekről van szó, ez benne van a jelentésem, de 25. pontjában, hogy nagyon fontos lenne, ha a méz irányelv mellékletében sokkal világosabb paraméterek lennének, ez megkönnyítené a mézhamisítás elleni küzdelmet. Származási ország, Tudjuk jól, hogy most folyik a Zommer jelentés kapcsán a, a food labeling, az élelmiszer címkézés, a származási országnak a kérdése. A méz irányelv e tekintetben nem e, három kategóriát fogalmaz meg, ami azt jelenti, hogy uniós méz, uniós és unión kívüli méz keverése és nem uniós méz. Ez nem megfelelő pontosan kellene tudni, hogy az a méz melyik országból származik, mint ahogy most a, az élelmiszer címkézés kapcsán jó pár termékre kiterjesztettük a származási országot, a méz esetében is szorgalmazni kellene, sajnos az Ommer jelentés ezt nem tartalmazza. De amennyiben a méz irányelvet felülvizsgálná eh, az Európai Bizottság, akkor ezt a problémát is meg lehetne oldani. Minőségpolitika. Azt kell mondjam, hogy minőségpolitikában nagy gond az, hogy a PDO PGI, tehát az eredetvédett, földrajzilag védettséget a termelők és a kereskedők nem használják ki. Elnök úrnak jelzem, hogy Olaszország, Franciaország és számos országban a minőségpolitika keretében nagyon sok terméket védenek. Európában jelenleg 14 méz van csak ebben a kategóriában, ezért szorgalmazom, hogy az érintettek éljenek a minőségpolitika lehetőségeivel. És végezetül a közös agrárpolitika jövője vonatkozásában. A második pillér a vidékfejlesztés keretében célzott támogatással kellene a méhlegelőknek, a fehérje növények termesztését mert az is gond, hogy a méhek számára nincs elegendő ö, élelem. A, terme, a közös agrárpolitika jövőjében szorgalmazzuk a termelői szervezeteket. Nagyon gyönge a méhészeti ágazatban a termelők összefogása, ezt is erősíteni kell a közös agrárpolitikában. És végül az utolsó konkrét javaslat, Tudjuk jól, hogy a cukorpiacon, az európai cukorpiacon válság van. Rendkívül mértékben megnőtt a cukor ára Európában. Ez különösen sújtja az európai méhészeti ágazatot, ezért javaslom a jelentésbe, és kérem a kollégáimat támogassák, hogy a méhek táplálása esetében a méhészek által vásárolt cukrot sorolják az ipari cukor kategóriájába, mert ez elérhetőbb árat jelentene a méhészeti ágazat számára. Kedves kollégák, ebből is látszik, hogy egyszerre kell lépni a tudomány területén, kutatás területén, állatgyógyászati termékek esetében, a peszticidek ellenőrzése esetében, élelmiszerbiztonságban, tehát komplexen kell föllépnünk az ágazat érdekében, konkrét lépéseket kell megtennie a bizottságnak, a tagállamoknak, de maguknak az érintett méhész társadalomnak is. Csak így együttesen a maga komplexitásába tudunk eredményt elérni, különben 20 év múlva Luling asszony még itt ül, reméljük velünk, és 20 év múlva is azt fogjuk mondani, hogy nem tudtuk megoldani a problémákat. Márpedig szeretnénk ezeket a problémákat végre megoldani és kezelni. Köszönöm a figyelmet! Bene, molto bene, grazie all'onorevole. Jó, nagyszerű. Prima di dare la parola ai deputati che hanno chiesto la, la parola vorrei intanto dare il benvenuto a Olavi Ala Nisiglia che eh, Finnish member of European Court of Auditors, che seguirà i nostri lavori. A finn számvevőszék tagja, és akkor további adom a hozzászólóknak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék én magam is köszönetet mondani, és gratulálok a jelentéstevőnek kiváló munkát végzett. Valóban minden fontos elemet össze írt és elemzett, ami a méhészettel összekapcsolható. A mezőgazdaság szempontjából rendkívül fontos ez a kérdés, és egyértelműen látjuk, milyen hatásai, milyen következményei lehetnek e problémának. Mindannak, ami a mély szektor változásaival kapcsolatban történhet, negatív változások, ezért eh, valóban fontos ágazata ez a mezőgazdaságnak. Fontosnak tartok éppen ezért három további szempontot is aláhúzni. Én ezeket tartom ki, eh, rendkívül lényegesnek az elmondottakon kívül egyrészt. Nemzeti szinten kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, ez így van, ez igaz, de európai szinten is. És pontosan ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy eh, fontos a meglévő aktuális tanulmányokat arra is felhasználni, hogy megnézzük, hogy a méhek egészsége milyen mértékben változott, milyen milyen módon befolyásolja a mély populáció a mezőgazdasági eh, területeket, és milyen pozitív hatással lenne a, a mély szám növekedése. Éppen ezért fontos, hogy lássuk ezeket az előnyöket, így lehet az ágazatot is fejlesztenünk. Ez az első. A másik dolog. Az tény és való, hogy a legtöbb méhész valóban hobbi méhész. De nem amatőrök abban az értelemben, ahogy gyakran használjuk a szót, hanem mondjuk így, hogy részfoglalkozású méhészek. De igenis, ezek képzett emberek, akik képezik magukat, kurzusokra, tanfolyamokra járnak, és igen, profi módon csinálják a dolgokat, és ez fontos. A közös mezőgazdaság reform keretében aktív mezőgazdaságról szoktunk beszélni, és éppen ezért fontos az ez a fajta méhészet, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, még ha rész munkaidőben is. Így kell értékelni tehát az ő részvételüket. És a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni hozzászólásomban a következő, ami az eredet megjelöléssel kapcsolatos. Tehát a származási hely megjelölésével. Itt nyilvánvalóan gond az, hogy szokásos Európában az ázsiai mézzel összekeverni az európai mézet. De szeretnénk többletértéket a különböző illetve szeretnénk, hogyha látnánk a többletértékét a különböző típusú mézeknek. Ezt addig nem tudjuk megtenni, amíg vegyes mézek kerülnek a piacra. Ezért nagyon fontos a jelölés. Az előadónak újra gratulálok, és igenis azokat alá kell húzni, amiket említett. Szeretném, ha kiemelni az én három gondolatomat, és kiváló a munka. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ranz Garcia, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, a bizottságnak, és mindazoknak, akik dolgoznak ebben a témában. Nagyon érdekes és nagyon fontos a téma, ami hisz az ágazat Európában. Először is rá szeretnék mutatni arra, hogy a legfontosabb az, hogy meg kellene állapítani pontosan, hogy miért van a mi populáció halálozása. Meg kell nézni, hogy miért van ez. A legfontosabb tekintettel arra, hogy megláttuk, hogy milyen előítéletek vannak, például az E. coli esetén. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos tehát, hogy tudományra bízzuk a kérdése megoldását. Támogassuk a bizottságot, amikor azt mondja, hogy az ellenőrzést meg fog erősíteni a különböző tagállamokban. Mert a tagállamok azok, amelyek felelősek, és be kell, hogy tartaniak a szabályokat, és rájuk van szükség ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Az Európai Unió feladata az, hogy koordinálja a tagállamok feladatait, illetve a tevékenységeit és kutatásait, ami a peszticideket illeti. Spanyolországban vannak olyan tanulmányok, amelyik alapján el lehet mondani az, hogy nem függ össze a méhek halálozása a peszticidek használatával tehát egy másik utat kellene keresni. Tudjuk, hogy az új peszticideknek a hatásvizsgálata során megnézik a hatásukat a méhekre, tehát ezt látjuk. Ami a gémodosított szervezeteket illeti, önök tudják jól, hogy az Európai Unió eh, szigorú ellenőrzést végez ezekkel a, a szervezetekkel, és egyelőre még semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezek a génmódosított szervezetek bármilyen hatással lennének a méhek életére. Ez már ki lett mutatva. Nem volt semmilyen eh, riadó eh, a génmódosított szervezetekkel kapcsolatban, tehát úgy gondolom, hogy ezt a csapást is el, csapás irányt is el kellene hagyni, és eh, el kellene keresni más okokat. Úgy gondolom, hogy ezeket hagyni kellene, mert bebizonyított, hogy nincs hatással, és kellene keresni új utakat, új e, problémaforrásokat. A, mi a jelentést illeti, szeretnénk együttműködni önnel, mert a célkitűzéseink közösek, meg szeretnénk állítani a méhek pusztulását, mert ez mindenki számára fontos. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Ranz Garcia, onorevole... szépen, Ranz Garcia, Reimers, majd Olszling kollégák. Danke. Auch ich möchte dem Berichterstatter für seine umfassende Arbeit danken. Es war wirklich sehr interessant. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló munkát. Tényleg csak nagyon kevés pont hiányzik. Ami számomra nagyon fontos, az az, hogy a megfigyelésről, a monitoringról beszélünk, hogy európai normáink lennének, az lenne a legjobb. Szerintem, hogyha csak nemzeti szintű nyomonkövetés, megfigyelési normák vannak, az nem jó. Akkor nem tudjuk összehasonlítani egymással a dolgokat. És igazából, ha európai szinten szeretnénk küzdeni a betegségek ellen, akkor csak is egy európai, egymással összehasonlítható adatbázis lehet elképzelhető. Tehát meg kell oldanunk ezt, és valószínűleg eh, regisztrálnunk kell ehhez a méhészeket is. Hiszen igazából nem is tudjuk, hogy eh, hány eh, méhész van Európában, hiszen nagyon sok olyan hobbi méhész van, akiket sehol nem tartanak nyilván. És néhány fertőzési forrás is elegendő már ahhoz, hogy egész régiókat kiüssön méhészeti szempontból. Feltűnt még, hogy van itt egy olyan igény, hogy a méhészeket értesítsék arról, hogy milyen növényvédő eszközöket használnak a gazdák. Ez viszont csak is akkor lehetséges, hogyha a gazda is tudja, hogy ott van egy méhész, kiteszi a kaptárait, tehát ez egy kölcsönös nyújtás kell, hogy legyen. Tehát a termelők és a méhészek kötelessége legyen az, hogy tájékoztatják egymást. Tehát mind a két fél keresse fel a másikat, itt vannak régi félelmek, és agresszió is elképzelhető, és ezeket mindenképpen valahogy egy kicsit vissza kell fogni. Szerintem, hogyha megvan a kommunikáció, akkor mind a két oldalon a legmodernebb eszközöket alkalmazhatjuk, és akkor mindenki profitál az új kutatások eredményeiből is, hiszen új gyógyszerékkel tudjuk elérni az igazi haladást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Reimers. Martin Orslingnek adom meg a szót. Ja, ich darf den Berichterstatter... Köszönöm. Én is gratulálok a jelentéshez. És a kritikai témákkal is mert foglalkozni. Nem igazán szeretnék itt ellentmondani az előttem felszólulnak, de vannak problémáink a növényvédőszerekkel. És ezt nem tagadhatjuk. Főleg Németországban tavaly volt egy olyan eset, hogy több ezer kaptárt érintett ez a dolog azért, mert nem megfelelő módon bántak itt a növényvédőszerekkel. És szerintem itt azért mégiscsak szükséges valamit tennünk. Mindenképpen nyíltan szólnunk kell a problémáról, nem tehetünk úgy, hogy ölbetett kézzel ülünk, és azt mondjuk, hogy itt minden rendben van, ez nem igaz. És az összes méhész elmondja, hogy igazából a legnagyobb problémájuk az az, hogy a méhek egészségi állapotát még jobban rontja a növényvédőszerek alkalmazása. Tehát természetesen itt a GMO problematika is megvan. Ezen a téren különféle kutatások vannak, különféle vélemények. Nem állítanám most azt, hogy igazából már mindent átkutattak, kikutattak a genetikailag módosított szervezetek tekintetében. Elképzelhetőkben vannak olyan kutatások, de vannak problémák. Az antibiotikumokról is szó volt, ez is probléma, tehát főleg a fogyasztóbiztonság tekintetében ezzel a témával is foglalkoznunk kell. De szerintem egy dolog helyén való, és szólni kell róla. Számos méhész van, aki hobbi méhész. A hobbiukat meg megnehezítik, hiszen a méhészek területén alig van utánpótlás. Nagyon kevés fiatal érdeklődik a méhészet iránt, nagyon nehéz munka, nem könnyű a dolguk, nem is könnyítjük meg nekik a dolgukat, de azt kívánnám még a jelentésbe, hogy az utánpótlás nevelésbe is be kellene fektetnünk, hogy ösztönzőket teremtsünk, hogy a méhészek megfelelő szintű utánpótlást kapjanak. Utolsóként hallottunk az új agrárpolitika területéről, és pedig a biológiai sok sokféleségről, a biodiverzitásról. A közös agrárpolitika területén eléggé sok a biodiverzitás vesztesége, tehát főleg a méhek táplálékát érinti ez a dolog, és itt mindenképpen új közös gazdaság, mezőgazdasági politikával kell fellépnünk. Európában mindenképpen több pénzt kell ezekre a témákra szállni, de ezt az előttem felszólók is mondták, nagyon fontos az, hogy Európában a kutatás összehangolt legyen, szorgalmazzuk az összehangolt kutatást, hiszen számos helyen van kutatás, azonban nincs összehangolva a számos kutatási szándék. Ez pedig a mi dolgunk, hogy megtegyük. Köszönöm. e poi Bové. Eichnaut, aztán Bové. Grazie. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Tabajdi úrnak a méhekről a jelentést is. Nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy eh, a jelentés tartalmaz, hogy valóban mi minden forog kockán. A tudományos alaposság is eh, fontos, ez Tabajdi úr is erről indult, ebből indult ki a tudományból, de a tudomány nem objektív vagy hogyha akadályok vannak bizonyos adatok beszerzése előtt, akkor azzal foglalkoznunk kell, és Tabajdi úrnak egyértelműen Tabajdi úr jelezte, hogy milyen jelentőségű ez. Hozzá kell, hogy férjünk a tudomány által összegyűjtött adatokhoz. Nagyon fontos, hogy ez bekerült a jelentésbe. Egy kérdést szeretnék én magam is felvetni, ami egy picit talán még nem olyan hangsúlyos a jelentésben ez pedig az, hogy a mezőgazdaság egyre inkább monokultúrává és mezőgazdaságá válik, ami a méhek számára probléma. Az Egyesült Államokban, és példát hadd mondjak, ugye nem vagyunk Európában még ott, ahol az Egyesült Államok tart, de mégis mutatja, hogy merre megyünk. Kaliforniában a, a globális mandula termelés 80%-a onnan származik, és egy hónapig tart, amíg beporozzák a mandula fákat, tehát egy ugyanazt a fajta terméket eszik kvázi egy hónapig a méhek. Ez igen intenzív, a, ez az intenzív termelési mód probléma a méhek számára is. Nagyon fontos a tudás alapú mély méhészet is. Biztosítanunk kell azt, hogy a méhek di- élvezzék azt a fajta diverzitást, amit a, a, az ő táplálékokhoz kell biztosítani. Ezért a diverzifikált mezőgazdaság fontos a méhek számára. Ezt is talán említeni kell, ugyan valóban benne van, az előadó nem feledkezett természetesen erről meg, de úgy gondolom a jelentésben jobban hangsúlyozni kellene ezt. Az, egyebek, az egyéb kérdést pedig eh, úgy, úgy ítéljük meg, hogy kiváló, nagyon fontos eh, megjegyzéseket tart a tudás alap a tudományos eh, ismeretekhez való hozzáférés, a méhészek tudása, a monokultúra, mind fontos, és talán kevésbé kell hangsúlyozni a, méhe, a méhek embereket fenyegető betegségeket, illetve az állatorvosi tudománynak ezt a részét, mert nem szabad, hogy további gyógyszerekre hegyezzük ki ezt a jelentést, akkor lehet, hogy ugyanoda jutunk vissza a problémával, ahonnan elindulnánk. Tabajdi úr, nagyon támogatjuk a jelentését, és szívből köszönjük. Molto bene, grazie. José... Köszönöm szépen, José Bové a szó, parancsoljon. Én is köszönetet szeretnék mondani Tabajdi úrnak a jelentést. Igaz, hogy vannak problémák jelenleg a méhészeti ágazatban, a halálozásban bizonyos helyeken 70-80%-ot is elér, és az is igaz, hogy nagyon sok bizonytalanság van tudományos szempontból, különböző tanulmányok készülnek, és van egy jelentés, amelyik a múlt hónapban jelent meg, amelyik egy új eseményre mutatott rá, és ezt ki kell hangsúlyozni, mégpedig az, hogy jelenleg nem biztos, hogy egy vegyszer az, ami okozza a halálozást. A probléma, ami felmerült, amire rámutattak, az az, hogy vannak paraziták, eh, belső eh, élősködők a méhekben, és nagyon kevés eh, olyan termék van a Bayer Calypso és BASF és má, egy másik terméke is nagyon gyengén hat a méhekre. Ez azt jelenti, hogy egyfajta koktél alakul ki a régi hagyományos korokozók, illetve új vegyszerek között. Egy közös hatás. Ezen a csapáson kell elindulni. Nagyon kemény viták lesznek a jövőben, ami a termékek engedélyezését illeti. Rá kell figyelni erre a koktél jelenségre, mert úgy tűnik, hogy ez, a, melyik kiváltja a problémát, az elhalálozás. Az utóbbi hétekben jelent meg ez a tanulmány, nagyon komoly kutatók részéről, de azt hiszem, hogy ez rámutat arra, hogy új megközelítést kell kidolgozni. Köszönöm. Köszönöm, José. Luis Capula Santos, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves kolléganők, szeretnék én is a szocialista frakció nevében, nevében röviden hozzászólni először is. Gratulálok az előadónak. Ha ezt még nem mondta volna valaki el, akkor én szeretném elmondani, hogy megfelelő támogatás segíti további munkáját. Köszönjük szépen. Rendben van, átadom a szót a bizottság képviselőnek, Newman és vagy Bernorio úr, kiveszi át a szót, parancsoljanak. Bizottság. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, mint ahogy önök tudják, és a jelentéstevő is mondta, Decemberben eh, foglalkozott eh, egy jelentéssel, amelyik a méhek egészségéről szólt, és ez a tanácsról, tanácshoz, illetve a parlamenthez is eljuttattuk, az volt a szándékunk, hogy egy eszmecserét indítsunk el ebben a témában, egyetértek azzal, amit mondott az előadó is, mert mi is nagyon fontosnak gondoljuk ezt. Nagyon fontos az, hogy a két intézménytől kapjunk visszajelzéseket. A bizottság egy sor tevékenységet, cselekedetet indított el annak érdekében, hogy javítja a méhek egészségügyi, egészségügyi helyzetét, néhány elemet már kiemeltünk a közleményben, mások még el kell indítanunk, azon vagyunk, hogy ezeket elindítsunk. A jelentéstevő részéről és a hozzászólók részéről azt a visszajelzést kapjuk, hogy azok a tevékenységeket, amelyeket elindítottunk, ezek megfelelnek az elvárásoknak, illetve azoknak a dolgoknak, amit kérnek a tisztelt képviselők. Először is fel kell mérni harmonikus módon, hogy milyen mérték a méhelhalálozás, ezt egyértelműen, konkrét módon kell felmérni minden egyes tagállamban, európai szinten, ugyanis ezáltal, mint ahogy ki lett, rá lett mutatva, adatokat fog adni annak érdekében, hogy ebből kiindulva komolyan kezdjük el a munkát Egyetértünk azzal is, hogy ez nem egy könnyű feladat, pontosan azért, mert a méhészeti ágazat különböző jellegzetességeket mutat, nagyon sok ö, ö, hobbi termelő ö, van, és ez bonyolítja a helyzetet, főleg amikor ellenőrzésről és felügyeletről van szó Ugyanakkor az Európai Referencia Laboratórium létrehozásával, amelyik a méhekkel foglalkozik, április 1 -e óta működik ez a laboratórium, mert dolgozunk azon, hogy egy kísérleti projektek elindítsunk annak érdekében, hogy egy olyan módszer dolgozzunk ki, amelyet minden tagállam tud alkalmazni a helyzet felmérésére. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kiindulópont. Egyéb kezdeményezéseket is elindítottunk, ami a törvényt védekezést, eh, a gyógyszereknél az eljárás egyszerűsítését azt eh, elindítottuk, hatékonyságra törekszünk ebben. A nyári szünet után lesz egy találkozó a stakeholderekkel, a szereplőkkel, annak érdekében, hogy megvitassuk ezt az új szabályozást, ezen a területen, figyelembe véve minden javaslatot és minden felmerült kérdést a mai napon. Nagyjából ez az én. Ezt szerettem volna hozzátenni. Köszönöm Bernarja úr. Newman úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Yes, thank you. Just to, um... Igen, köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni a bizottságot arra, szakbizottságot, hogy tavaly szeptemberben elfogadtuk a tagállamok méhészeti programját. Harminckét millió euró lesz a következő három évre, amelyet a tagállamok társfinanszírozási formában fizethetnek, tehát 36 a közben, az EU, 32 a, a tagállami, tehát 64 millió euró az, amit e program keretében lehet költeni. Ez az előző programhoz képest 25%-os növekedés, úgy gondolom lényeges előrelépés. Köszönöm. Igen, valóban ez egy szép lépés, és most visszadom a szót Tabájdi úrnak azért, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre, és hát tegye meg a végső megállapításait. Parancsoljon! Grazie. Ami a fölvetett kérdéseket illetén úgy láttam, hogy igazán vita nem alakult ki, van néhány hangsúlybeli különbség, nevezetesen, hogy mi az, ami igazán okozza ezt a helyzetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy leginkább az új és ismeretlen kártevők, a varroa atka, amelyel szemben nincs elég hatékony gyógyszer. Ugyanakkor igaz az, amit akár José Bové kollégám, akár Eichhout kolléga mondott. José Bové kolléga koktélről beszélt, én szinergiát írtam a magyarázó részbe, hogy a különböző tényezők között van egy nagyon erős szinergia. Vita van köztünk, pontosabban a képviselőtársaim között a peszticidek, a növényvédőszerek kapcsán. Azt kell, hogy mondjam, hogy én a peszticideket másodrangúnak tartom az új kórokozókkal szemben, ami nem azt jelenti, hogy én nem látom a kárát, hiszen ha megnézik a kollégák a 18. paragrafust, tételszerűen nevezek meg olyan peszticideket, olyan aktív hatóanyagokat, amelyeket meg kellene tiltani, hiszen ezek konkrétan bizonyítottan, tudomány által bizonyítottan károsak a méhegészségügy számára. De nagyon bonyolult ez az egész növényvédőszer és peszticid kérdés. A saját országomból tudom, hogy amikor a 60-as, 70-es években nagyon sok növényvédőszert használtak Közép-Európában, ennek nem volt akkor érdemi komoly hatása, tehát nem okozott olyan katasztrófát, mint amit most látunk Európában. Tehát ezért igaz az, amit Bové kolléga mond, hogy itt sokféle tényező, meg amit Eichhout úr mond a monokultúráról, itt sok pár tényezőnek van szinergiája, a legnagyobb problémát változata abban látom, és kérem a bizottságot, hogy gondolják végig, hogyan lehetne új állatgyógyászati termékek kikísérletezését, gyártását, piacra dobását elősegíteni, közösségi szinten, mert ha ezen a téren nem érünk el fordulatot, akkor nem tudjuk a problémákat kezelni. Van még egy vitakérdés Heisling kolléga és Herenc Gárci asszony között, nevezetesen a GMO ügyében. Én a jelentésemben úgy fogalmaztam, hogy jelen pillanatban nem, lát, nem találtam olyan tudományos tanulmányt, amely érdemben bizonyította volna, hogy a GMO akár káros, akár negatív, vagy semleges a méh egészségügyre. Ezért javasoltam a jelentésbe, hogy az Európai Bizottság kezdeményezze, hogy készüljön végre objektív tanulmány erről. Mert nem tudunk állást foglalni se pró, se kontra, mert ilyen tanulmány nincs, legalábbis nem jutott el a birtokba, és a, úgy tudom, és ezt a bizottsággal való személyes konzultáció is megerősítette, hogy nincs ilyen tanulmány. Holott nagyon fontos lett, de és teljesen egyetértek Eichhaut kollégával, hogy nem elég a tudományra hivatkozni, mert mindig az a nagy kérdés, hogy a tudományt kifizeti, kipénzeli ha azt az európai közösség fizeti. Hát elnök úrral Amerikában ez volt a nagy vitánk amerikai partnerekkel, mert ők mindenre azt mondták, hogy a tudomány ezt mondja. És akkor megkérdeztük, hogy most a tudományos kutatást kifizeti. Monsanto, Syngenta, vagy az amerikai kormány, vagy az európai közösség. Tehát itt ez, e, ez egy nagy kulcskérdés nem csak a GMO esetében, a peszticidek esetében is, tehát a növényvédőszerek esetében is. Nagyon örülök, hogy az eredet megjelölést, a származási ország elvét a kollégák fontosnak tartják. E, egyetértek abban Herenc Garcia asszonya, hogy nem lehet a peszticideket első számú bűnösként kikiáltani, de azt se hiszem, hogy a peszticideknek ne lenne negatív hatása. Reimers kollégával na nagyon fontos, amit mond összehasonlító adatbázis, és az Európai Bizottság is megerősítette. Ha nem lesznek összehasonlítható adataink, akkor nem tudjuk az ágazatot kezelni. Hát kedves kollégák, vannak országok, ahol nem tudják megmondani pontosan, hogy hány kaptár van abban az országban. Van olyan ország, ahol darabszámra pontosan tudják, nem akarok most országokat megnevezni, ez tarthatatlan állapot. És az is nagyon fontos, amit Reimers asszony mondott, és benne is van a jelentésben, hogy ezt a monitoringot, ezt az ellenőrzést egyforma metódus szerint kellene csinálni Európába, mert nem fogjuk tudni ezeket a problémákat kezelni. Heisling kollégára már reagáltam. Egy dolog, amit mond az antibiotikumokról. Ez is egy teljesen laza, rendezetlen dolog a méh, méz esetében ez például Magyarországon komoly vitakérdés, ugyanis a hús esetében sokkal, hússal sokkal több antibiotikum kerül be a szervezetünkbe, Európában nincs egy egységes norma, ami Németországban megengedett minimumérték antibiotikum ügyébe, az más országban nem lehetséges, tehát ezt is közösségi szinten kell rendezni. Eckhout kollégának azért jelezném, hogy a crop rotation, a vetésforgó benne van a jelentésben, de lehet, hogy ezt még lehet benne tovább erősíteni is. Végezetül zárásképpen szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, Lulling asszony asszisztenseinek, a Kopakodzsekának és számos szervezetnek az együttműködést, mert ezt a jelentést a szakmával együtt, tudósokkal együtt próbáltam megfogalmazni, és várom azt, hogy ezek az észrevételek alapján még tovább pontosítva történjen végre érdemi cselekvés is. Mert csak akkor volt értelme ennek a jelentésnek, hogyha a bizottság, a tagállamok végre tesznek ezen a téren valamit, és köszönöm az kollégák észrevételeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csaba, köszönöm a szenvedélyedet, köszönöm a munkád minőségét eh, rámutatok arra, hogy augusztus 30-án délben van a módosítók benyújtásának határideje. Rátérünk a következő napi rendi pontra, a hatos napi rendi pontra pontosabban, ugyanis 16.30-kor kérkezik Csolosz Biztos úr, 20 percünk van tehát rá. Kérem segítsenek ebben. Az alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve. Előadó Gladfelder Béla ez egy vélemény, amit az ENVI szakbizottságnak kell benyújtani. Ez egy nagyon kényes téma, többször is kimondtuk, hogy a mezőgazdaság a probléma része is, de ugyanakkor a megoldás része is. Emiatt megadom a szót Gladfelder úrnak rögtön, hogy vezesse be a témét, majd utána egy rövid megbeszélést tartunk, eszmecserét tartunk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látszik ma a magyar nyelvű előadó ki a terep. Tabajdi Csaba képviselőtársam után én is magyarul e, kívánom a javaslataimat előterjeszteni. Ismeretes, hogy az Európai Bizottság készített egy közleményt arról, hogy e, az európai gazdaságot úgy kívánják átalakítani, hogy 2050-re a üvegházhatású gázok kibocsátása jelentős mértékben 85%-kal csökkenjen napjainkhoz képest. A vélemény arról szól, hogy ebben a nagyon fontos feladatban milyen módon tud a mezőgazdaság részt venni. Minden esetre le kell szögeznünk, hogy a mezőgazdaság csak kismértékben, korlátozott mértékben tud hozzájárulni ennek a célkitűzésnek a teljesítéséhez. Ezt leszögezi a bizottság eh, álláspontja is, hiszen a mezőgazdaság jelenlegi foszilis energiafelhasználása sok esetben nem váltható ki más erőforrással, például a műtrágyák előállítása rendkívüli módon energiaigényes, és a mezőgazdasági gépekhez is szükség van foszilis, jelenleg még foszilis üzemanyagokra. Viszont a mezőgazdaság nem csak energiát fogyaszt, hanem energiát is termel, biomassa termelés óriási potenciált jelent Európának, és óriási potenciált kínál Európának a mezőgazdaságban megtermelhető bioüzemanyagok is. Különösképpen, ha azok a technológiák tömegesen elérhetőek lesznek már, amelyek a második generációs bioüzemanyagok előállítását teszik lehetővé. Szeretnénk elkerülni, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátása, mint fontos célkitűzés, és az élelmiszer biztonság között ellentmondás alakuljon ki. Szeretnénk elkerülni azt is, hogy Európában olyan karbon árakat vezessenek be, amelyeket a versenytársaink nem alkalmaznak, és ez az aszimmetrikus megoldás az európai termelőket versenyhátrányba hozza más országok termelőivel szemben. Nos, ezek a legfontosabb észrevételek, a többit elolvashatják a javaslatokban. Én azt szeretném ehhez még hozzáfűzni, hogy ami nincs benne a véleményben, de fontos lenne, hogy erről vitát folytassunk. A következő időszakban fogjuk tárgyalni a közös agrárpolitika jövőjét. Benne a vidékfejlesztési alapnak a jövőjét is. És egyetértek azokkal a véleményekkel, amelyek arról szólnak, hogy ezeknek a alapoknak, beleértve a vidékfejlesztési alapnak a forrásait is, jelentős részben arra kellene fordítanunk, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátásának a kérdésében előre tudjunk lépni. Arra kellene fordítani, hogy ténylegesen a vidéki térségekben fönn tudjunk használni megújuló energiaforrásokat. Biomasszát, napenergiát, szélenergiát, fóliasátrak fűszítéséhez a geotermikus energiát. Ezekre kellene biztosítani a következő 7 éves időszakban a vidékfejlesztési forrásoknak egy nagyon jelentős részét. És fontos lenne, hogy a vidékfejlesztési rendeletben meghatározzuk, hogy a tagállamoknak minimálisan milyen mértékben kell felhasználnia ilyen célra a rendelkezésre álló forrásokat. Sőt, vannak, akik azt is felvetik, és én ezekkel egyetértek, abban az esetben, ha egy tagállam nem teljesíti azokat a célkitűzéseket, amelyek a megújuló energiaforrások felhasználására vonatkoznak, akkor a különböző alapokhoz való hozzáférési lehetőségeit korlátozzák a tagállamnak, és csak azt tegyék számukra lehetővé, hogy a nem teljesített célokat így be tudják pótolni. Tehát, hogyha valamelyik tagállam nem teljesíti a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseket, akkor ne használhassa fel a különböző forrásait főtereknek a felújítására, szobrok építésére, vagy bármilyen más célokra, hanem csak arra fordíthassa, hogy az összes pénzt, ami rendelkezésre elérhetővé számára, azt a megújuló energiaforrásokra történő beruházásra, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemre fordíthassa. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie onorevole Gladfelder, allora iniziamo il dibattito, vi ricordo... Köszönöm szépen, Gladfelder úr! rámutatok arra, hogy megérkezett Csalasz biztos úr, de George Lyon szólt kért. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Gladfelder úrnak is és köszönjük az árnyék előadóknak és Három dolgot emelnék ki, nagyon jó ez a jelentés kiinduló pontnak, de úgy gondolom, hogy ambíciózusabban több részletben elmondhatnák, hogy a mezőgazdasági ágazat hogyan járulhat hozzá mindez. És hogyha megnézzük az elemzéseket, akkor a 2050-es mezőgazdasági célkitűzések CO2 kibocsátósak a 80-as szinteknek felelnek nagyjából, meg meg kell, hogy mondjam azt is, hogy a mezőgazdaság nagyon jól teljesíti az eddigi feladatokat alapvetően a termelési hatékonyság miatt, de még mindig sokkal jobbak lehetünk, hogyha megfelelő dolgokat biztosítunk, és mint mondtam, nagyon jó a kiinduló pont, de sokkal ambiciózusabbak lehetünk a tekintetben, hogy mit akarunk elérni, és természetesen el kell ismerjük mindazt, hogy más ágazatokhoz képest mi mindent ért már el a mezőgazdaság eh, jelentős eh, történelme van már a termelés fejlődésének a mezőgazdasági termékek eh, terén. Hey Knut, Köszönöm, George Hacknut. Köszönöm, én is rövid leszek, többé-kevésbé ugyanazt ismétlem, amit eh, Jost Lyon is mondott. Igazából mi magunk is szeretnénk a jelentést megköszönni Gladfeder kollégának. Ez egy alap. Úgy gondolom én is, hogy ebben a jelentésben az éghajlatváltozás igazából még fenyegetésnek jelenik meg, nem esélyként, és se változtatni kellene ezen változtatni kell a jelentésnek a magját, mert úgy gondolom, hogy ha az előttünk lévő kihívásokat nézzük, ugye a globális élelmiszertermelés, éghajlatváltás és biodiverzitás, akkor ennek a közepén a mezőgazdaság nagyon fontos szerepet tölthet be. Olyat, ami ösztönzi az éghajlatot, amelyet csökkenthetők a külső költségek, akkor, hogyha mindenféle hatásokat, inputokat biztosítunk, és a gazdaságilag életképesé tehetjük az ágazatot magát. Ezt a fajta nyer-nyer helyzetet tehát egyértelműen ki kell domborítani a jelentésben. E, számos módosítás is van, ami pont ezt a nyer-nyer esét hangsúlyozza. Megnézzük a talaj e, széntartalmát, amely e, valóban van veszélye, de ugyanakkor egy magasabb termény hányadokat is tud hozni. Tehát egy sor olyan input van, ami, aminek pozitív hatása lehet. Például, például a, a a mesterséges vagy a természetes trágyáknak a, az alkalmazása, vagy ha megnézzük, hogy mekkora a, a mezőgazdaság, illetve a, a szántóföldeknek az aránya, akkor ez mind az éghajlati változás pozitívan befolyásolható tényező lehet. Jó esélyei vannak az ágazatnak. Ezeket sokkal jobban be kell venni a jelentésbe, világosá kell tenni, és azt is, hogy az éghajlat, az, a klímaprogram a mezőgazdasági programmal összefügg, de ehhez biztosítani kell azt, hogy az, ala, hogy az alapvető szinten fogjuk ezt megcsinálni. Mert hogyha a business as usual formában viszik, akkor Gladfeder úr igaza van, nem fogunk sokat elérni, de hogyha másfajta gazdálkodást vezetünk be, akár a szántóban, akár más területen, az élelmiszerláncban, akkor alapvető változásokra kerülhet sor, és akkor mindenki nyerni fog belőle. Köszönöm. Martin Osling. Ja, nun kurz ergänz. Osling. Martin Osling, nagyon röviden a mezőgazdaságban az Európai Unió éghajlat, vált, éghajlat célkitűzései ugyanúgy köt kötelezőek. Úgyhogy ez az oka annak, hogy olyan óvatos a megfogalmazás, de valóban lehetünk ambiciózusabbak, a mezőgazdaság többet adhat. Egy dolgot én is szeretnék érinteni, úgy gondolom, hogy óvakodnunk kellene attól, hogy bizonyos dolgokat végül is ne érintsünk, például a a üvegházhatású gáz kibocsátás Európán kívül önmagában 30 millió hektár terület felhasználásának felülhetne meg. Ezek olyan dolgok, amelyeket ki lehetne aknázni, pedig még semmi nem történik. A következő dolog a bioenergia nyer-nyer helyzet lehet valóban, de legyünk reálisak a második generációs új üzemanyagokról már nagyon sokat beszéljünk, először azonban az első generációt kellene hatékonyabbá tenni. Az első generációnál még arra kell figyeljünk, hogy a maradványanyag felhasználás is jó legyen, nehogy az legyen, mint Németországban, hogy nagy kukorica monokultúrákat használunk fel, az energiahatékonyságot megkérdőjelezve. Köszönöm. e poi chiude Ránc Garcia, majd Kapula Santos. Köszönöm szépen, elnök úr. Gladfelder úrnak meg szeretném köszönni a munkáját. Csak néhány apró megjegyzésem lenne. Amikor azt mondja, hogy alacsonyabb a potencialitás, poten, lehetős, alacsonyabb módon képes csökkenteni a e, károsanyag kibocsátást, akkor rá kell mutatni az, hogy a mezőgazdaság kevésbé invazív, ugyanakkor nagyon sokat tesz a környezetvédelem, mert ugyanis a, a növények mm, a széndiokszidot befogják, más mezőgazdaság, más gazdasági terület ezt nem tudja elmondani magáról. Van két dolog, ami aggaszt, ebben a javaslatban. Az első, a hatos pont, amikor azt mondja, hogy az állat egészségnél is én ezzel a ponttal kapcsolatosan úgy vélem, hogy ezáltal csökkentjük a javak szabad mozgását Európában. Nos, ugyanis vannak olyan kérdések, amikor javak mozognak az Európai Unión belül, és ez vonatkozik a mezőgazdaságra is. Aztán arról beszél szó van itt szó, hogy ebben az esetben lehetne -e megállítani a magánkezeményezéseket, hogy milyen módon tudnánk beavatkozni, hogy magán tevékenységek csökkentsék a károsanyag kibocsátásokat. Én úgy vélem, hogy a magánvállalkozás nagyon fontos, és nagyon fontos a mezőgazdaság területén is, tehát szabad mozgást kell nekik biztosítani. Köszönöm szépen, Luis, tiéd a szó. pronunciar-me eh, nome da... Köszönöm. Most uh, helyettesítem kollégámat, aki árnyék előadó volt, és az ő nevében szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra tartjuk ezt a munkát, nagyon kiegyensúlyozott, tetszik, azonban három-négy megjegyzésünk még lenne. És eh, szeretnénk módosítókat is benyújtani. Az első pontom, arról van szó, hogy a közös agrárpolitikát meg kell reformálni, és igazából csak korlátozott potenciálról van szó. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság sokkal messzebbre mutat, mint más. De igazából, hogyha így gondolkozunk, ez mégsem megfelelő jelzés. Hiszen nem szabad azt jeleznünk, hogy korlátozott az élelmiszer termelés potenciálja. Nem, tovább kell fejlesztenünk. Vannak még lehetőségeink. A második ponton pedig a befektetésekre vonatkozik. Az előadó utal a zöld energiába történő befektetésekre. Természetesen a zöld energia az nagyon jó. Azonban fontos az, hogy fenntartható is legyen. Hiszen hogyha nem fenntartható, akkor sok mindent nem nyerünk. A tízes pontra vonatkozik az utolsó megjegyzésem. Itt ismét befektetésekről van szó, és pedig kizárólag olyan üzemekbe, amelyek megújuló energiát használnak. Mi ezt egy picit kevésnek tartjuk. Hiszen elmondhatnánk, hogy ezeket az üzemeket, illetve ezeket a gazdaságokat tartjuk jobbnak, előnyösebbnek, de szerintem további lehetőségeket is nyitva kellene tartanunk, különben támogatjuk a jelentést. Missione. Köszönöm, Luis. Most már kérem a bizottság nevében Van Hillen, a klíma főigazgatosság részéről, és majd a végén Gladfelder úr visszakapja a szót. Parancsoljon bizottság! I would like to thank the committee for, uh... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, amelyel hozzájárulnak a 2050-es mezőgazdasági útmutatóhoz. Üdvözöljük, de van néhány olyan elem mégis, amiről úgy gondoljuk, hogy még apró formában lehetne fejleszteni. Ahogy a hozzászólók is jelezték, a nyelvezetet talán lehetne úgy érte, értelmezni, hogy korlátozott potenciálokat tartalmaz. Valóban az energiaágazat, a mezőgazdaság hosszú távon sokkal nagyobb mértékben járulhat hozzá a fejlődés az a következő év, évtizedekben. Úgy gondoljuk azonban, hogy a 42%-ról 42,9%-ra lehet a csökkentést, a kibocsátás csökkentést emelni, és az emberek gyakran elfelejtik, hogy erre van lehetőség. Valóban a bizottság is jelezte a 2020-as éghajlattal kapcsolatos tevékenységeiről szóló közleményében a következő évekre vonatkozóan. Nos, ez, ezek alapján is reméljük, hogy érthetővé válik, hogy a mezőgazdaság hozzájárulhat az éghajlatváltozás csökken, hatásainak csökkentéséhez a következő évtizedekben megjelenik az a tény is, hogy a biomassa bioüzemanyag beszállítója lehet a mezőgazdaság, és ezzel a globális emisszió kibocsátás csökkenéshez hozzájárulhat. Az is igaz persze, hogy ez fenntartható kell, hogy legyen. A közleményben egyértelműen jelezzük, hogy, min, hogy holisztikusan kell a földhasználatot tekintenünk. Végül egy apró megjegyzés a arra vonatkozóan, hogy a mezőgazdaság a szén szivárgások is okozza valóban. Úgy gondoljuk, hogy van némi veszélye ennek, de szeretnénk azt is aláhúzni, hogy a mezőgazdaság nem része az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének, úgyhogy lehet, hogy ezt is, ez is félreértelmezhető lehet. Nincsen a mezőgazdasági ágazatban úgynevezett szénár, karbonár. Köszönöm. Grazie, rappresentante. Köszönöm szépen a bizottságnak, és most megadom a szót Gladfelder úrnak a szót zárásként. Rámutatok arra, hogy július 14-én 12-ig lehet benyújtani a módosítókat. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos információt közölt, hogy meddig lehet a módosító javaslatokat benyújtani. Remélem, hogy a kollégák tényleg be fogják nyújtani azokat a módosító javaslatokat, amiket a mostani hozzászólásukban jeleztek. E, nyilván mindenki tisztában van azzal a tényel, hogy a, az úgynevezett véleményeknek a terjedelme az nem lehet akár mekkora meghatározott karakterben van meghat, előírva a maximális terjedelm, terjedelme egy ilyen jelentésnek. Én nagyon-nagyon hálás vagyok a bizottságunk titkárságának, hogy eltekintettek attól, hogy ezeket az előírásokat túlságosan is szigorúan értelmezik, és így valamennyivel hosszabb lehetett az előterjesztésem, mint amit a szabályok megengednek. De nem lehetett mindazokat az elképzeléseket és ötleteket beleírni, terjedelmi okokból, amelyet önök itt nagyon helyesen felvetettek, és amiket a szívem szerint én is már az eredeti előterjesztésbe beletettem volna, mert hát ez ugye a szabályokkal ellentétes lett volna. Éppen ezért most jön az időszak, amikor majd módosító javaslatokat nyújtunk be. Én magam is kívánok módosító javaslatokat benyújtani a szöveghez, hogy még részletesebb, még kidolgozottabb lehessen ez a szöveg, úgyhogy még egyszer nagyon remélem, hogy ezt a módosító javaslat benyújtási határidőt nem fogják elvéteni, beérkeznek a módosító javaslataik, shadow raportőrökkel szeretnék egyeztetni, és ősszel egy nagyon-nagyon jó véleményt fogunk tudni elfogadni. Köszönöm szépen! Molto bene, grazie, onorevole Glattenfelder. E adesso... Köszönöm szépen, Glattenfelder úr, és most egy perces szünetet kérek azért, hogy a biztos úr elfoglalja a helyét, majd visszatérünk a napirend napi ötös pontjára. Köszönöm.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 Iniziamo. Kezdjük. Allora possiamo iniziare. Akkor kérem, kezdjük. Először is üdvözölni szeretném a biztos urat, Dacsán Csolosz, aki beszélni fog nekünk a pénz, többéves pénzügyi keretei következményeiről, amit nemrég fogadtak el. Nagyon sok kommentár volt, miután bemutatás előterjesztésre került ez a pénzügyi javaslat, és természetesen nagyon sokan aggódnak emiatt. Valószínűleg kérdések fognak elhangzani, mert az a az az esemény nem következett be, amit mindenki akik ettől mindenki félt, egy igazi érvágás tehát ez az új költségvetés. Szeretnénk tudni öntől, hogy miképpen lehet ezt a kérdést kezelni a parlamentben, tehát George Lyon jelentés, most Albert S. jelentés, mi hozzájárultunk, és a parlamenti szavazat egyértelmű volt, mi nem akarjuk, hogy csökkentsék a közös agrárpolitikát, mert a politikának nem csak a 10 millió európai gazdának az érdekeit kell, hogy képviselje, hanem a több mint 500 millió európai lakosnak az érdekeit is kell, hogy képviselje tájékoztatom a kollégákat, hogy először megadom, miután a biztos úr felszólal, megadom a szót a, a frakcióvezetőknek, majd utána minden képviselő hozzászólhat. Másfél óra áll rendelkezésen, de rendkívül fontos témáról van szó, és ezért rögtön meg is adom a szót a biztos úrnak. Parancsoljon! Merci, uh, monsieur le président. Uh, Tout d'abord... Euh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bevezetőt, és örülök, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak az ambíciója magas, és ha a parlamentnek a, az ambíciója nagyon egyre magasabb, akkor ez magával fogja vinni a e, bizottságot, és remélem, hogy a mező a bizottságnak a javaslata ezzel együtt fog tudni lépni. adopté par le Parlement. A Sure Bizottság jelentése pontosan azt tartalmazza, hogy a kap forrásait 2013-ban be kellene fagyasztani. A bizottság költségvetési szolgálata ehhez tartotta magát, és a GAP-ban, a kap, bocsánat, a kapban valóban ezt így tervezzük. Ez egy nominális értéken való befagyasztást jelentene. Tehát az inflációt nem számítjuk hozzá a második pillérben, de erre majd még vissza szeretnék térni. Tehát, mint mondtam, nominális befagyasztást jelent. 2013-2011-es alapokon. Ez állandó euróösszegekben számított összeg tehát. 371,7 milliárd euró jelenlegi összegben. Azért hangsúlyozom ezt, mert a médiában követhető vita is EU, euróban folyik, ez az a normál összeg, a normál valuta, amelyet használunk. Tehát a jelenlegi euró, korábban pedig 118,4 milliárd volt, ez a nominális befagyasztás, amely az első és a harmadik pillérre kapcsán jelenik meg. Az első pillér inflációs korrekciója 1 százalék. Ennek eredményeképpen pedig azt láttuk, hogy fokozatosan csökkent a, mezőgazdaság, a költségvetés mezőgazdasági részének aránya. Ezzel az egy százalékkal a, a külön, az új tagállamok fizet, eh, fizeté, kifizetéseinek bevezetését finanszíroztuk. Ezt többször említette már a múltban. A bővítés az költségsemleges volt. Most amiatt aggódunk, hogy abban a helyzetben kell, hogy legyünk, hogy a, a 2014 után is eh, a phase-int az, az általános kif, közvetlen kifizetések hatása nélkül kell, hogy megvalósítsuk. A kettes címből tehát bizonyos kifizetéseket átvittünk, amely jogi értelemben a, nem tartoztak a, a DG Agri alá, hanem más cím alatt álltak. Ezzel sikerült felszabadítani bizonyos forrásokat, és a phasing in finanszírozását megoldhattuk, anélkül, hogy a közvetlen kifizetésekre ennek bármilyen hatása lett volna. A kérdéses kifizetések a szankó kifizetésekre vonatkoznak, tehát olyan kifizetések, amelyek a, a fitoszaniter tevékenységekhez kapcsolódtak, 2,5 milliárd, jelenleg 2, a jelenlegi összegen 2,2 milliárd az állandó euróösszegben. Egy külön cím alatt 2,8 milliárdot vettünk fel, 2,5 milliárdot állandó euróban a, a hátrányos helyzetű régiók vagy csoportok számára a, annak ellenére, hogy változott tehát a cím, a, még mindig a DG Agri, a mezőgazdasági főigazgatósága felelőse ezeknek a forrásoknak a kezeléséért. Ami a piacot illeti, mint minden évben, most is jelentős forrásokat költöttünk a piacon annak érdekében, hogy az egészségügyi válság hatásait ellensúlyozzuk a mezőgazdasági piacon. Ezt már láttuk több esetben, láttuk például a magán eh, eh, tárolások esetében, amikor tavasszal például a dioxin, német dioxinválságot követően a sertéshúst eh, kellett tárolni. Jelentős nyomása van tehát ennek a finanszírozásnak a kettes címre. A következő költségvetési sor 3,9 milliárd jelenleg 3,4 állandó euróértéken. Ezzel a forrással megint azt az összeget szabadíthatjuk fel, amelyel az első pillérbe való be, szab, be, bekapcsolódást tudjuk finanszírozni. Egy százalékos inflációval számolunk, infláció növekedéssel. Az infláció kiegyenlítésével sikerült kompenzálni a hármas cím alól felszabadultott forrásokat. Ezen kívül pedig előre tudtuk jelezni a második pillér alatti finanszírozási forrásokat is. Gyakran említettük már, hogy a gazdák és a kutatás innováció között sokkal erős kapocsra van szükség. Azt szerettem volna biztosítani, hogy a második pillért lehessen felhasználni arra, hogy az innovációs és kutatási tevékenységeket, amelyek a gazdák érdekében folynak, finanszírozni lehessen. Ezzel 5,1 milliárd eurót allokáltunk jelenlegi Euróösszegen kutatás, innovációs programok számára egyértelműen, tehát a mezőgazdasági ágazat kutatási innovációs programjára. Most először fordult elő, hogy az Európai Bizottság a mezőgazdaság külön megjelölte a kutatási költségvetésekben. Ez azt jelenti, hogy teljes kiterjesztésű kutatási programban. Ennek az az előnye, hogy száz százalékig EU finanszírozású projektek lehetnek ezek, mert a kutatásból vettük át. Először arra gondoltam, hogy a második pillér alá tartozónak kapom belül, de um, a hetes szabály értelmében ott már nemzeti társfinanszírozás lett volna szükséges. A Éppen ezért mégiscsak azt a megoldást választottuk, hogy mezőgazdasági kutatásnak jelöltük meg, ez azt jelenti, hogy 100%-os projektpénz lehet ez. A kap részéből a mezőgazdasági főigazgatóság kezelésében áll tehát ez, a, ez az összeg is. A kutatási programok ezzel megfelelhetnek a kap keretében kitűzött céljainknak, sőt, azt hiszem, hamar vissza is kell, hogy jöjjek önök elé a parlamentbe az Európai Innovációs Mezőgazdasági Partnerség miatt. Ezzel a költségvetés felhasználását fogjuk meghatározni. Van még egy új elem. A globalizációs alapon belül meghatároztunk 2,8 milliárd eurós, 2,5 állandó eurós összeget. Ezt a kap számára biztosítjuk, adnak érdekében, hogy a gazdák megfelelő kárpótlást kaphassanak. Egyfajta globalizációs hatás kivédésére szolgáló és a piacok áringadozásával szemben felhasználható összeg volt ez. Ez egy kiegészítő jövedelem lesz, de a kap rendelkezései szerint nem lehetett volna más olyan eszközt alkalmazni, amivel beavatkozhatnánk. Most mégiscsak van két eszköz, egyrészt a közvetlen kifizetések, másrészt a kölcsönös alap a második pillérben. E és ezen kívül lehetőség van a globalizációs alapból a kompenzációk kifizetése, kártérítése, kárpotlások kifizetésére. Mindez tehát összesen 5,1 milliárd jelenlegi összegben, a kutatás 2,8 a globalizációs alapban, és ez mind új pénz, aminek sem a jogalapban, sem a költségvetésben nem volt még e, nyoma, tehát új pénz, amit hozzá kell tenni a meglévő kapcélokhoz. ez egyenlíti ki azt, hogy a második pillérnek már nincsen korrekciós hatása. Összesen 435,5 milliárd jel euró, jelenlegi euró a kap számára 368,9 az úgynevezett állandó euróértéken. Ezen adatok alapján a költségvetés a kap költségvetése lehetővé teszi azt, hogy fenntartsuk a kap költségvetését annak ellenére, hogy most mégis más cím alól vannak a források. Mint mondtam, a kap ágazati költségvetés, de több szektorú hatása van. Egyértelmű tehát, hogy a bizottság hogyan kívánja a költségvetést felépíteni, az a, tükrözi a mezőgazdaság szerepét is. A különböző összes összegek, a különböző finanszírozási sorok, amikről most beszámoltam, az mezőgazdasági biztoshoz és a mezőgazdasági főigazgatóság szolgálatához kerülnek, és természetesen az elköltése pedig a, refor- a kap keretében a közösen meghatározott célok értelmében történik. Mint mondtam, az Európai Parlamentben szerettem volna, még mielőtt biztosként jöttem volna, tehát a megbeszélésen, a meghallgatáson már megfeltették nekem a kérdést, hogy 25-30%-os reálértékű csökkentéseket be akarok-e valóban vezetni a mezőgazdaságban. Én úgy gondolom, emiatt, hogy most nagyon jó lenne, hogyha részletesen megvizsgálnánk ezeket a számokat, és összehasonlítanánk a korábbiakkal, és akkor látszik, hogy milyen hatékony volt az együttműködésünk. Finanszírozható az európai mezőgazdaság mégpedig oly formában, hogy az teljes mértékben megfeleljen az európai társadalom célkitűzéseivel. Megerősíteném azt is, hogy az Európai Bizottság elkötelezte magát az iránt, hogy ambiciózus kap programot, reformot bonyolítson le. Meghatároztuk már az Európai Parlament által is a célkitűzéseket és prioritásokat. Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdaság továbbra is a legfontosabb eleme kell, hogy legyen a jövő EU költségvetésének, és a kap továbbra is az Európai Unió legnagyobb költségvetési tétele. Tulajdonképpen ennyi volt a bevezetőm. Köszönöm, hogyha a kérdéseket tesznek fel. Nos, azt hiszem, hogy jól tudott érvelni a biztos úr ezzel a Lewandowski biztos javaslatával. Nos, kezdjük el az eszmecserét a frakció vezetőkkel. Albert Dess. Albert, tiéd a Köszönöm szépen, elnök úr. Csalos biztos úr, köszönöm, hogy eh, eljött ide hozzánk eh, a szakbizottságunkba, és itt eh, a kurtítások ellenére is szeretném megköszönni a kötelezettségvállalását, hiszen tudjuk, hogy mindent megtett az agrár költségvetésért. Azonban mégis szeretném megállapítani, hogy Európa nagyobb lesz, a termelők számára több kell, hogy jusson, a külső védelem leépül, és most 386,9 milliárd marad, és erről el kell vitáznunk az elkövetkezendő hónapokban. Tehát, hogy 11%-kal csökkenjen az agrárköltségvetés, azt nem fogadhatjuk el, hiszen az agrárterület miért az, ahol ennyire megnyírbálják a forrásokat? A én jelentésemet nagy többséggel fogadta el a parlament, és ez arról szólt, hogy szeretnénk megtartani a jelenlegi nagyságrendeket a költségvetésnél. Rengeteg új feladat van így véleményem szerint most ez nem kritika ön irányába, hanem a bizottság irányába, tehát jobb lett volna a bizottság részéről, hogyha megtartották volna az eddigi agrárköltségvetést. Zöld könyvet várunk arról, hogy eh, hogyan eh, lehet jobb információs politikát eh, folytatni a mezőgazdasági termények tekintetében, hogy a termékeinket jobban eljuttassuk az emberekhez. Tehát, hogyha új politikát akarunk kialakítani, amikor a külső védelem lassan megszűnik, akkor szükségünk van a forrásokra. Természetesen támogatnunk kell a termékeink eladását. Ez pedig csak egy jobb információs politikával lehet lefolytatni, korrigálhat. De itt szerintem nem lesz elég a pénz. Még egy dolog, amin csodálkozom, hogy eh, itt ilyen 30%-os eh, szó, 30 százalékokról van szó, a bizottság közleményét benne eh, is az kellene, hogy álljon, hogy konkrét javaslatokat tegyen. Úgy gondolom, hogy a bizottság itt egy lépéssel túlment a célon, hogy nagyon részletesen tett itt javaslatokat. Összefoglalva szeretném elmondani, hogy a frakcióm, a néppárti frakció, biztos úr, mm, támogatni fogja önt teljes mértékben abban a tekintetben, hogy az agrárpolitika finanszírozása szilárd alapokon nyugodjon. Már elmondtam többször a parlamentben, amikor megszavazták az előadásomat, hogy itt az Agribizottságban minden támogatást megkap azért, hogy az agrárpolitika új orientációját biztosítsuk. A néppárti frakció biztos úr szorosan együttműködik majd önnel, hogy elérjük közös célunkat. Köszönöm. Grazie Albert. Luis. Luis Capola Santos. Luis Capola Santos, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, én magam is szeretném üdvözölni a biztos urat, megköszönni, hogy újra eljött, és egyáltalán, hogy mindig rendelkezésre áll. Teljes mértékben tisztában vagyunk a helyzettel, ismerjük a nehézségeket, amelyekkel szembesülünk, és azt is látjuk, hogy milyen elkötelezetten tesz a mezőgazdaságért és annak megfelelő költségvetéséért. De a következőt bocsájtanám előre. Ez a tervezet nem felel meg elvárásainak, elmarad attól. A parlamenten belül volt egy többség, amely egyértelműen fogalmazta meg véleményét idén. Arról volt szó tehát, hogy megtartsuk a mezőgazdasági költségvetést 2013-ig reál értelem, reál értékben. Ezt szerettük volna megtartani, de ezt sajnos nem sikerült elérjük. Mm, saját számításaink voltak, nálam is otthon, csináltunk ilyet, és meg kellett állapítsuk, hogy 7-10 százalékos csökkentés kell, hogy lenyeljünk, és akkor ehhez még a 150 millió, amit ön is említett, még ezen kívül van. Talán biztos úr el tudná pontosabban mondani nekünk, hogy mi ez a hiány a válságban lévő piacok esetében. Hiszen van olyan piaci eszköz, amiről most kell, hogy döntsünk a kap- kapcsán. Kicsit kétségeim vannak pontosan a globalizációs alap használhatóságával. Úgy gondolom sokkal több, ez sokkal inkább virtuális értéket, mint reális értéket jelent, legalábbis a felhasználható kapacitások szempontjából. Szóval, ez egy munka alap de nem felel meg az elvárásainknak, azzal együtt a parlamentünk koherens marad. Ha ugyanazt követeljük, mint korábban, ezt máskor is megtettük, itt nem arról van szó, hogy, hogy néhány mezőgazdasági képviselő álláspontja lenne, ez nem, épp ellenkezőleg döntő, elsőprő többség volt a plenárison, amely ez ellen szavazott. Tehát Éppen ezért módosító, módosításokat szeretnénk, eh, annak értelmében, hogy az új kihívásoknak is meg tudjunk felelni. Köszönöm. Grazie Luis, George Lyon. Köszönöm szépen Luis, George Lyon. Parancsoljon. Uh, first of all... Elnök úr, biztos úr, először is gratulálni szeretnék, hiszen megvédi a mundér becsületét, ami általában nem könnyű. Nehéz persze egyáltalán megtartani a költségvetést, és ilyen helyzetekben a reál értelemben nem is beszélve. Az egyik igazi fenntartás, amit szeretnék elmondani a számok elemzése alapján, az az összehasonlítással kapcsolatos. A 2007-2013-as hasonlítja össze a mostani tervezettel. A kettes cím alatt mintegy 50 milliás, a közvetlen kifizetéseknél 40 milli, millió van. Ez a 2011-es állandó árak melletti különbség. Azt hiszem, ez egy súlyos csökkenés. Tudom, hogy az 50,2 milliárd, amit új forrásokból kíván behozni, ez talán enyhíti a, a nyomást. De a kohéziós politika reál értéken, mint mondja ön is, befagyasztott. Tehát ez semmit nem jelent. Úgy gondolom, hogy nagyon aggodalom, nagy aggodalomra ad okot a mezőgazdaság szempontjából, hiszen a két nagy forrás közül az egyik az jelentősen csökken. Amikor az éves adatokat nézzük meg, a 2011-es számokat, 60,83, bocsánat, 38 a a 2-es eh, cím alatt ez 1,7 milliárddal csökken 2020-ig, ez lényeges csökkenés. És eh, a közvetlen kifizetéseknél is ugyanilyen jó a csökkenés. Tehát a kérdésem igazából az, hogy eh, a közvetlen kifizetéseket tudjuk-e finanszírozni fájdalom nélkül? És ha igen, akkor hogyan? Ha csak az új tagállamok elvárásait nem zárjuk ki a nagyobb közvetlen kifizetési forrásokat, hiszen lesznek új tagállam, még pluszban új tagállamok is lesznek. És éves alapon úgy gondolom, hogy igazából nem fogjuk tudni ezt akkor ebben a tempóban továbbvinni. Ha megnézzük azokat az új pénzeket, amelyek bekerülnek a rendszerbe, Hát nem vagyok igazából biztos abban, hogy ugyanahoz a, a fejezethez kerülnek-e Eh, hogyha nem költünk el forrásokat, akkor új prioritások mentén azokat át lehetne csoportosítani, nem tudom. Ami pedig a 3,5 milliárdos válságtartalékot illeti, nem tudom, hogy ezt hogyan, ehhez hogyan tudunk hozzáférni, hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezt a pénzt le lehessen hívni, hogyha például szükség van az intervenciós alapok miatt rá, az intervenció vagy beavatkozások miatt rá nehogy ez a pénz is más költségvetésekben egyszerűen csak eltűnjön. Természetesen üdvözlendő a kutatásfejlesztés eh, ráfordítás növelése, ez jó hír. Skócia és talán nagy británia és Franciaország szempontjából fontos a 2,5 milliárdos eh, globalizációs forrás eh, a Mercosur megállapodás kompenzációra jár. El tudná erről mondani még néhány szót, mert ahogy én tudom, az Európai Globalizációs Alap az egyszeri kifizetésekkel dolgozik. Most ez azt jelenti, hogy most például a marha tenyésztők számára lesz egy egyszeri kifizetés, és utána hagyjuk őket. Köszönöm szépen, ezek voltak tehát. Grazie, George. Köszönöm, George James Nicholson. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is óriás érdeklődéssel hallgattam, amit mondott, és én is emlékszem, hogy amikor 2009-ben itt járt, akkor szó volt már itt a költségvetés csökkentéséről, és elmondtuk hogy akkor sokan azt gondolták ezekről a forráscsökkentésekről, hogy igazából nem válik be, és akkor most egy 30%-ot látunk. Igen, mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a realitáshoz nincsen sok köze. De tudja biztos úr, néhány úgy gondolhatják, hogy ez az ön részéről nem túl hiteles, de azonban eh, megadjuk önnek a bizalmat. Hogyha most visszanézünk eh, a közös agrárpolitika múltjára, akkor azt látjuk, hogy Európában mindenki pénzre vár. És eh, már régóta az a helyzet, hogy a gazdák várják a pénzt. Azonban a kérdésem a következő. Hogyan gondolja, hogyan eh, gondolja, hogy ez a költségvetés biztosítja majd a jövőben az élelmiszer ellátást. Tehát ez a költségvetés, nem tudom mi a konkrétum, mindenhonnan csípelnek a madarak, de az ön véleménye szerint Képes lesz ez a költségvetés garantálni az élelmiszert? Hiszen szerintem igazából a szükségleteket nem fogja fedezni. Georgehoz csatlakozom. Én is üdvözlöm, hogy a kutatás és fejlesztési alap olyan helyzetben van, amilyenben a globalizációs alap is érdekel engem, Igazából ez igazából a Mercosur számára megy, illetve a szarvasmarha termelőknek? Hiszen igazából itt a Mercosur hátsó kapujáról jut ez be, vagy ha nem Mercosur, akkor máshol? Hiszen nem lesz egész. Nem lesz elég ez. Az európai termelőknek szükségük van a támogatásra. És igazából a lényeg az az, hogy amit Európában meg tudunk termelni, azt próbáljuk megtermelni itt és ne külföldön. De nem fogjuk itt elfogadni, amiket itt javasoltak. Egy másik terület, itt a egyes és kettes pillér közötti rugalmasság. Tehát itt a nemzeti kormányzatok is belépnek, itt a kettes pillérben lévő pénzt a nemzeti kormányok egy kicsit rugalmasabban tudják majd felhasználni. És még egy terület, amire rákérdeznék, és DESZ úr is nagyon jól beszélt, tehát ilyen hamar, ilyen részletes költségvetést hogyan lehet megcsinálni? Tehát 30%-át kerül az egyesbe. De igazából, hogyha nem szükséges, akkor miért kell ebben a szakaszban már ilyen konkrétan tanácsokat adni? Szerintem itt az elkövetkezendő hónapok során azért eh, még eh, elég sokat fogunk foglalkozni ezzel a témával. De ez a 30 százalék, amely átkerül az egyes pillérbe most, ebben a fázisban nem elfogadható véleményem szerint. Nagyon nehéz lesz ezzel dolgozni. Hiszen, hogyha elkezd ezekről beszélni, akkor több lesz a bürokrácia, több lesz a probléma, és a pénz pedig nem fog eljutni a termelőknek, nem fog eljutni, nem fog lejutni a földre, és így pedig nem tudjuk garantálni az élelmiszerellátást. Köszönöm. Thanks, Jim. Martin Osling. Ja, komisár, ich darf... Köszönöm. Gratulálok a tervezethez, hiszen nagyon jó az, hogyha őszinték vagyunk egymáshoz. Egy éve még nem volt olyan biztos, hogy igazából az agrár kifizetések eh, ilyen szintjét sikerül-e fenntartanunk. És emlékszünk eh, olyan eh, nem hivatalos dokumentumokra, amelyek 30-40 százalékos csökkentésekről szólnak. Tehát azért végezetül mégiscsak elégedettek lehetünk az elénk terjesztett anyaggal. Igazából ez még nem mond semmit a tényleges kiadásokról és a tényleges kiadások eh, elosztásáról. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy hogyan osztjuk el a kiadásokat, és elképzelhető egy belső átcsoportosítás itt. Tehát itt eh, mindenképpen fontos az, hogy a tagállamok is megfelelő módon megvizsgálják a dolgokat. Az előttem felszólókkal ellentétben aki azt mondta, hogy nem helyes már most ebben a szakaszban 30%-ról beszélni. Nem értek vele egyet. Szerintem jó, hogy erről beszélek, hiszen ez a 30% garantálja azt, hogy egyáltalán fön tudtuk tartani a méretet. Tehát, hogy igazából a kiegyenlítési logikától áttélünk másra, és itt a termelőket környezetvédelmi magatartásukért is honoráljuk. Tehát mindenképpen eh, az agrár részesedés mértékét fenn kell tartanunk. Azonban lenne kérdésem, ahhoz, hogy a pillérek architektúrája hogyan is néz ki. A második pillér mértékét védtük, de véleményem szerint jobb lett volna, hogyha igazából erősítjük ezt a második pillért, de a második pilléren belül, és ennek világosnak kell lennie, nem lehet, hogy a második pillérből pótoljuk az első pillér hiányosságait. Világos szerkezetet kell létrehoznunk, és azt várom az agrárreformtól, hogy minden tagállam erős második pillérrel rendelkezzen, tehát a hátrányos helyzetű települések, vidékek, tekintetében, a környezetbarátság tekintetében, és innen nem lehet kiegyenlíteni az egyes pillér hiányosságait. Szerintem amennyiben a többi forrásra gondolunk, amely még bekerül az agrárpolitikába, igen, az egy jó történet, tehát jó, hogy a mezőgazdaságba érkeznek más alapokból is pénzek, azonban fel kell tenni a kérdés, hogy hova mennek ezek a pénzek. Nem hinném, hogy ez a Mercosur tárgyalások kiegyenlítés, ahogy ezt Nicholson úr mondta. Szerintem sokkal inkább a fenntartató mezőgazdaságba kellene befektetnünk. Nagyon fontos az, hogy itt foglalkozunk a kutatással és fejlesztéssel is. Tehát mennyire biztosak a globalizációs alapok, hova mennek, ki kaphatja meg ezeket, ez számomra még mind nyitott kérdés. Tudnunk kell, hogy hogyan, milyen formában lehet majd az ár ingadozásokat kiegyenlíteni, vagy igazából valami csendes tartalékról van szó? Alapjában véve meg vagyok győződve arról, hogy a megfelelő úton vagyunk, hogy a források nem fognak növekedni, de azért a jelenlegi források mértékével együtt tudunk majd élni. És Barrózó költségvetési tervezete valószínűleg az, amiről a tagállamok majd határoznak. Azonban az egész dolog még nincsen teljesen kész, a meccs még nincs lejátszva. Lorenzo Fontana. Köszönöm Martin Lorenzo Fontana. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy itt van. Én meg vagyok győződve arról, hogy ön legtöbbet tett annak érdekében, hogy megvédje a közös agrárpolitika költségvetését, annak ellenére, hogy a mi szempontokból eh, nyilvánvaló költségvetési megnyilvánulások vannak, és eh, természetesen mi a magunk oldaláról, mint parlament, mint szakbizottság érvényesíteni fogjuk a véleményeinket. <clears throat> Örülök annak, hogy van ez a globalizációs alap, de én is szeretnék tudni részleteket erről, mint ahogy mások is kérdezték, mert eh, úgy vélem, hogy Európa jövője és ezen belül is a mezőgazdaság jövője erre fog építeni. Tehát csökkenteni kell a globalizáció káros hatásait. Látjuk azt, hogy nagyon sok probléma, amivel szembesülnek a gazdák, az éppen ebből ered Biztos úr, egy kérdésem lenne. Ön kiváló munkát végzett, ugyanakkor halljuk az, hogy a közös agrárpolitikát meg kell nyírbálni, hogy a mezőgazdaság már nem ér annyit, mint korábban. Én eh, nem, nem gondolom azt, hogy a mezőgazdaságot meg lehetne szüntetni Európában, és átvinni ezt a tevékenységet más államokba, mint ahogy esetleg egyesek gondolhatnák. Azt látom, hogy a gazda barátaim nem tudják eladni a terményeiket, a termékeiket, mert túl magas a, a költség. Esetleg van valaki, valakinek szándékában áll, hogy tönkretegye az európai De Nem tudom, ki lehetne az, biztosan nem mi, biztosan nem ön, de meg kellene állapítani. Köszönöm, Lorenzo Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu pievienoties kolēģi. Én is szeretnék kollégáimhoz csatlakozni, akik eh, arról a tényről szóltak, hogy eh, örülünk annak, hogy találkozhatunk a biztossal. Nagyon gyakran jön el hozzánk a biztos, mi pedig nagyon nyílt eszmecserét szoktunk általában folytatni. Azonban ugyanakkor az, az elképzelésem, hogy előbb, utóbb teljesítenünk kell ígéreteinket. És ez pedig pénzt jelent, konkrét pénzt az érintetteknek. Biztos úr, már többször megkérdeztem öntől, hogy hogyan tudom elmagyarázni a lett szavazóimnak, hogy mi kapjuk a legalacsonyabb közvetlen kifizetéseket az egész Európai Unióban. A 27. helyen vagyunk. Nagyon sokat beszéltünk arról a tényről, hogy ki kell egyenlíteni a fizetéseket, a kifizetéseket, segítenünk kell a lemaradottakat. De azt látom, hogy 2020-ban a lett termelők igazából az, átl, az EU átlag kifizetések 52%-át kapják csak meg. Hogyan tudom ezt elmondani a szavazóimnak? nagyon rossz sajtója van ennek, például Lettországban. Nekünk is vannak kötelezettségeink, és pedig ez az 52 százalék akkor is nagyon kevés. Hiszen az emberek nem tudják, hogy hogyan maradjanak életben. Természetesen a pénzt különféle címek, fejezetek között küldözgethetjük, és a költségvetésen belül ez lehetséges, azt tudom. Azonban nekünk mit kell tennünk, hogy segítsünk a problémát megoldani, és hogy legyen elég finanszírozás. Emlékeznünk kell, hogy a kap és a mezőgazdasági szektor az egyik legfontosabb közös politikai terület, hiszen ez tartja össze az Európai Uniót. És a teljesületlen ígéreteinkkel pedig hitelt vesztünk a szavazóink. Az emberek, a szavazók nem fognak az Európai Unióban bízni, de szerintem közösen elérhetünk valamit. Bene, grazie. Rendben, köszönöm az első fordulót, meghallgattuk a koordinátorok ellenes pontjait, és megadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon, majd utána folytatjuk a többi kollégával. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm szépen! Nos, sorban megyek, megpróbálok válaszolni az összes elhangzott kérdésre. Desz úr azt mondta, hogy a közös agrárpolitika az egyetlen megnyitvált politika. Nem, ugyanazokat a dolgokat, a tényezőket alkalmaztuk a kapra, mint például a kohézióra is. Ugyanazokat az inflációs rátákat, mutatókat alkalmaztuk, és ezt alkalmaztuk. Önök emlékeznek arra, hogy korábban megvitattuk a kérdést, hogy hogyan számoljuk kész, olyan módosítók voltak, amelyeket nem fogadtak el. Tehát a bizottság elfogadta a parlament javaslatait, és ezeket alkalmazta a közös agrárpolitikánál. Ami a kohéziót illeti, hogyha önök figyelembe veszik azt az 50 milliárd dollárt, amelyek külön van választva a Connecting Europe infrastruktúrára, önök látni fogják, hogy a kohézió az ugyanabban a helyzetben van. Csak hogy ott csináltunk egy összekapcsolást, ezt a külön borítékot, a, melyik az Interconnecting Europe-ra vonatkozik, az külön fejezetként tekintetük, De hogyha önök megnézik a kohéziós és a kapot, akkor ugyanezt az érvelést alkalmaztuk. A közös agrárpolitika az első, a legnagyobb pénzügyi tétel az európai politikában. Tehát a helyzet és az arány is megmaradt úgy, ahogy volt ami a zöld könyvet illeti, a promóciós zöld könyvet, vissza fogunk térni rá. Én továbbra is támogatom a promóciót, és úgy gondolom, hogy egy promóciós politikát is finanszírozni tudunk majd. Tehát a szándék az megmaradt. A közleményben rámutattunk arra, hogy a közös agrárpolitika más területekre, más területeket is érint, például környezetvédelem, körny- éghajlatváltozás, és nem kellene támadni annyira a bizottságot azt mond, és azt mondani, hogy önök nem vették figyelembe azokat a célkitűzéseket, a 2020-as stratégiát, Nos, ez a közös agrárpolitika egy szektoriális terület, ágazat, amelyik multiszektoriális következményekkel bír, és ezeket figyelembe vettük természetesen a 2020-as stratégia teljesítése. Önök is elmondták, hogy a közös agrárpolitikának az egyik célkötözése az élelmiszerbiztonság biztosítása, e, másfelől pedig a 2020-as politikának a teljesítése, és mi is ezt így gondoltuk. Mi ezt hangsúlyoztuk ki, nem mentünk bele a részleteikbe, és ezer, ezeket a greening eh, százalékokat írtuk le, és eh, ezek még mindig megmaradnak, majd eh, a, a, és amellett vagyunk, hogy ezeket teljesíteni kell a jövőben is, tehát nincsen nagy különbség Köszönjük, Még rá akartunk mutatni arra, hogy a közös agrárpolitika egy céljai azok, hogy ezeket a különböző politikákat is teljesítse. A pénzügyi ellenőrzésekben nincsen semmilyen részletezés, a különböző összegek felhasználása, ez majd később jön a közös agrárpolitika reformjánál. Mi megadtunk egy összeget, mi megadtunk a lehetőséget arra, hogy a később eh, mozgások történjenek egyik területről a másikra, de nem akartuk lerögzíteni, túlságosan megkötni a kezeket. Eh, úgy gondoljuk, hogy a finom hangolás az majd a végén kellene, hogy jön különböző tagállamok, majd eh, ezeket elvégezik, mert úgy gondolom, hogy ezeket majd a végén kell elérni. Mi nem akartuk megkötni a kezeket, nem akartuk a mozgásteret korlátozni, de e, pontosítottuk, és ezt mondtam, hogy nem egy olyan, nem arról van szó, hogy rugalmasságot fogunk adni a tagállamoknak örökön örökké, hogy első és második pillér között mozogjanak. Meg fogjuk a, a e, törvény védekezési csomagban, törvénycsomagban majd ezt jobban meg le fogjuk rögzíteni. Ezt a rugalmasságot, amit most megadtok, az éppen azért van, hogy a később ki tudjuk ezeket dolgozni. Ez a rugalmasság aztán mozoghat az egyik irányba, vagy a másik irányba. Az elképzelésem az, hogy a tagállamokban azokat az költ forrásokat, amelyek nem tudják felhasználni egyes területeken, azokat át lehessen vinni a másodikból az első pillére, vagy az elsőből a másodikra. És ezért tettük bele ezt a mondatot, amelyik a rugalmasságot biztosítja, de ez nem egy örök örökké történő rugalmasságbiztosítás, ez egyszerűen csak addig tart, amíg a részletes kidolgozás meg nem történik. Nos, hogyan tudunk majd reagálni a piacok válságára. Hogyha önök elolvasták a szöveget, akkor azt olvashatták, hogy ezt a borítékot ugyanazzal a rugalmassággal fogjuk kezelni, mint a válság kezelői csomagnál, amelyet a, amelyet a bizottság alkalmazhat. Tehát ez egy olyan csomag, amely bizonyos rugalmasságot enged, egy gyors eljárással, amelyben nincsenek a bürokratikus döntések. Miért van ez a piaci válsági alap, amely kívül esik a többi forrásból? Emlékeznek önök arra, hogy gyakran, majdnem minden évben vannak összegek az első pillérből, amelyet nem használták föl, mert nem voltak ö, piaci válságok, és ezért évente, minden évben csökkentek ezek a források, és kifelé az volt az elképzelés, hogy a kap túlságosan sok pénzzel rendelkezik, és ezt nem tudja elkölteni. Önök nagyon jól tudják, hogy ezek olyan összegek, amelyek a piacok kezelésére voltak külön ö, helyezve, és hogyha nincs válság, akkor nem nyúlunk hozzájuk. Nos, most eldöntöttük azt, hogy elválasztottuk, kiválasztottuk a közvetlen kifizetésekből, és akkor lesznek a közvetlen kifizetések, önök tudják, hogy vannak gyümölcs, szőlő, önök tudják, hogy ott vannak olyan összegek, amelyek elég fix, és volt egy mozgó rész, amiket, amit akkor használtuk föl, amikor szükség volt rá. Nos, ennek a mozgó összegnek az egyik részét ki fogjuk emelni, a közvetlen kifizetésekből, és ezt félre fogjuk tenni a mezőgazdaság számára. Önök tudják azt, hogy egyre inkább jelentkeznek piaci válságok, amelyek összefüggnek egészségügyi kérdésekkel. Ezzel az összeggel, ezzel a félretett összeggel kezelni tudjuk majd az ilyen jellegű válsághelyzetek rugalmasan és gyorsan ami ezt a, piaci válságra félretett összegeknél, Természetesen vannak olyan összegek, amelyek félre vannak téve a globalizációs problémákra is. Rá fogunk térni a későbbiekben, pontosan, részletesen, hogy milyen módon és milyen alkalmakkor fogjuk felhasználni ezeket az alapokat. Először vannak ezek a mm, költségvetési tételek, és Nikolson úrnak mondom, hogy ami a globalizációs forrásokat, én továbbra is figyelem a helyzetet, követem a tárgyalásokat, a, a globalizációs alappal vagy anélkül. Nem, az, nem arról van szó, hogy most rugalmasan fogjuk kezelni a tárgyalásokat, mert van egy ilyen alap. Úgy gondolom, hogy vannak vesztességek, a, hogyha vannak vesztességek, amelyek rossz tárgyalásokból származnak, ezeket nem lehet eh, forrásból, alapokból eh, kifizetni. Más eh, helyzetek is vannak, más nehézségek vannak, amelyek nem a tárgyalásokból származnak. Azt látjuk, hogy nemzetközi piacok befolyással vannak a gazdák helyzetére, nemzetközi szintű spekulációkról és piaci mozgásokról van szó, és a költségvetésünkben, a közös agrárpolitikában nincsen se jogi alap, sem költségvetési tétel, amelynek révén segíthetnénk a gazdáknak azért, mert a piac, a nemzetközi piacokon egyes termények árai jelentősen ingadoznak Nos, amikor meghatározzuk majd a jogi keretet, hogy milyen módon tudjuk felhasználni ezt, ezeket a forrásokat, akkor majd meg tudjuk határozni, hogy milyen körülmények között tudjuk ezeket a forrásokat felhasználni. És ezért most egy kicsit tágabban fogalmaztunk, mert a későbbiekben jön majd a pontosítás. Nos, Lion úr Elmagyaráztam, hogy véleményem szerint, és a számításaink szerint, hogyha ön megnézi a kohéziós politikát és a e, közös agrárpolitikát, a Connecting Europe-ot kivéve a számítási módszer ugyanaz. mivel, hogy bizonyos költségeket átvettük az első pillérből, egy több mint 9 milliárd eurót ö, ö, helyeztünk ki a phasing inre az új tagállamokra, anélkül, hogy ez érinteni a közvetlen kifizetéseket. Ez a phasing in 1%-os inflációval dolgozik, ezt számítottunk, és ezt kezeljük más ö, költségvetési tételeknél. Tehát így tudtuk külön választani a facing íre vonatkozó összegeket. Nos, ami válság alapra és a globalizációs alapot illeti, már mond, elmondtam, hogy jogi pontosítások lesznek majd a későbbiekben a fel nem használt költségvetésnél van egy bizonyos rugalmasság, meg lehetővé teszi az, hogy a pénzt áthelyezzük és átvegyük más prioritásokra, de ezt a közös agrárpolitikánál lesz majd pontosítva. Bon, Nicholson demande comment le... Nicholson úr kérdezi, hogy a költségvetés hogyan tudja biztosítani az élelmiszerellátást, a biztonságos élelmiszerellátást, de e, nos, ez e, attól függ, hogy milyen módon fogjuk majd e, meghatározni a közös agrárpolitikát. Tehát, hogyha önök akarnak ha önök akarnak üzemanyagot, akkor megvan, tehát a, a, a, a, megvan már az üzemanyag, és most kell meghatározni a motort, mert nálam a közös agrárpolitika az a motor, amelyiknek révén meg tudjuk határozni, hogy ezt az üzemanyagot a legmegfelelőbben, a leghatékonyabban tudjuk felhasználni. Félretettünk tehát pénzt a közvetlen kifizetésekre, és különböző egyéb új tételeket tett tettünk hozzá, például a globalizáció vagy konkrét válságok kezelésére, a második pillérrel is foglalkoztunk, és úgy gondolom, hogy mindez, mindennek az a célja, hogy elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk magunk elé. Nos, ahogy mondtam, megpróbáltuk elkerülni az, hogy túlságosan sok részletet írjunk le, csak olyan elemeket tettünk a szövegbe, amelyek kiemelik azt, hogy milyen összegek vannak, és a későbbiben a közös agrárpolitika kidolgozásánál majd meg fogjuk nézni, hogy pontosan milyen módon fogjuk ellátni mindazokat a politikákat, amelyek szerepelnek a 2020-as stratégiában. Ez majd később, tehát a törvénykezési szakaszban lesz majd pontosítva. Höszling úr, a második pillért illetően azért tettük oda a második pillér az összegeket, hogy megtartsuk a jelenlegi arányokat az első és a második pillér között. Rámutatnék arra, hogy az első és a második pillér közötti pénzmongások az éppen egy mozgástér, egy szabad mozgástér, tér biztosít majd a törvénykezési folyamatban. Ez nem arról van szó, hogy ez a örökken örökké ott marad, és végül is ott marad, de a közös agrárpolitika kidolgozásánál majd fogjuk dönteni, hogy pontosabban hogy fog kinézni, és milyen összegek fognak véglegesen és pontosan, konkrétan szerepelni az első vagy a második pillérbe. Így kell tehát ezt a részt értelmezni ami a kutatás és fejlesztésre vonatkozó költségvetést illetően, erre vonatkozólag és a későbbiek fogjuk meghatározni az európai jogi alapot. Eh, European Innovation Partnership-ben lesz eh, neki kidolgozva ezek az elvek, és tovább dolgozva, és akkor meg fogjuk nézni azon belül, hogy milyen eh, részletekben és milyen kritériumok alapján fog történni. Ez európai eh, kritérium lesz, és majd utána a későbbi törvényjavaslatokban fogjuk ezt konkrétan kidolgozni. Fontana úrnak válaszolva azt mondom, hogy ahogy a bizottság kiemelt a közös agrárpolitika helyzetét, ez azonnal elveti azt a feltevést, hogy az Európai Bizottság meg akarja szüntetni a mezőgazdaságot Európában. Nem, a fontosság, a az első helyén van a költségvetési tételek között, és ez egy nagyon fontos üzenet annak ellenére, hogy nehéz a mezőgazdaság helyzete. továbbra is megmarad egy európai, egy közösségi politika, költs közösségi költségvetéssel, és úgy gondolom, hogy ez kellően garancia arra, hogy nagyon fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság. ami egyes országok, Letván, Lettország és Litvániának nem határoztuk meg az összeget, nem e, ez majd később történik, a pontos összegeknek a meghatározása az egyes országokra. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy pontos választ kaptunk itt rögtön az első fordulónál. Most következnek a további kérdések. 21-en iratkoztak föl, arra kérem önöket, hogy gyorsan, illetve röviden beszélnek. Jegel, majd lefor. Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid lenni, elnök úr. Biztos úr, válaszában sok részletkérdésre válaszolt már. Két dolgot szeretnék én magam is kiemelni. Az egyik, az első és a második pillér viszonya, a screening, amit, mint ön is tudja, alapvetően támogatok, és támogatom azt is, hogy a, azokat a környezeti intézkedéseket, amelyeket az országok már hoztak, sok ország hozott. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy ne legyen diszkrimináció a tagállamok között, hogy Európa szerte több képzés van, úgy gondolom ebben is egyet tudunk érteni. És arról is van szó, hogy nagyon erős második pillérünk maradjon továbbra is, elsősorban azokban a régiókban, amelyek a strukturális alapokból nem kapnak forrásokat. Az enyém például ilyen, az a régió, ott a második pillér tartalmazza azokat az alakítási lehetőségeket, amelyekben az emberek számára egyértelművé válik, hogy az európai agrárpolitika egy nagyon vitatott terület mégiscsak jót tesz. Ez egy ilyen lentről felfelé jövő kezdeményezést is igényel, és ez fontos. Astrid, légy szíves! Szólt a kétoldalú kapcsolatokról is, de az, hogy ez egy ilyen nagyon ak- akut kérdés itt a szakbizottságban, azt is mutatja, hogy igenis gondunk van fele természetesen. Nagyon örülök annak, hogy figyel erre, és tudom, hogy, hogy önnek is fontos, de az aggodalmunk az nem indokolatlan. Összességében azonban mégiscsak fontos, hogy az európai mezőgazdaság politikában me- mennyit áldoznak fel a tárgyalásokban. Végül is a pénz, az, tehát nem az összegek a fontosak, hanem az, hogy milyen arányú az áldozat, amit nekünk fizetni kell ezért. A pénzügyekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a tárgyalás az, az amire el lehetett jutni, de természetesen nem érte el azt a tárgyalások során, amit szerettünk volna. Meg kell, hogy mondjam, mások nevében is mondhatom, harcolunk önnel együtt ezért a, a költségvetésért, azokkal az érvekkel, amelyekre mindannyiunknak szüksége van. Köszönöm. Stefan Lefor, majd Vácsolatszki alelnök. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy itt van, és bemutatta nekünk az álláspontját a költségvetést illetően mindannyian egyetérthetünk, hogy elkerült a katasztrofát, ez már egy pozitív dolog, de a, mint, mint parlamenti képviselő én úgy vélem, hogy nem fejeztük még be a költségvetési csatát, ami hátra van, az a további csökkenésnek a csatája nem mondhatom azt, hogy a bizottság a legkeményebb ebben a témában mezőgazdasági biztos is együtt. De erről beszélünk, Nézzük szembe a tényekkel, nézzük szembe az es tényekkel, hogy ha megtartjuk a mezőgazdasági költségvetést úgy, ahogy van, hogyha meg szinten tartjuk, akkor máshonnan fog elveszni pénz más országok jelentősen kevesebb pénzt fognak kapni. Nos, elkerültük a katasztrófát, egyenlőre ez már egy pozitív dolog, és örülünk, hogy a biztos úr munkájával elkerült a katasztrófát. Örülünk ennek. Ön, vagy egy kis probléma van a globalizációs alappal. Ez egy alkalmazkodási, alkalmazkodási alap. Ez azt jelenti, hogy kettő 2,7 milliárdról van szó. Én úgy gondolom, hogy ez túl kevés, mert alkalmazkodik. Ez nem biztos, ez, ez nem teljesen megnyugtató ez az összeg. Aztán szólni szeretnék a élelmiszési tervel. Nos, biztonsági élelmiszer tartalékot tudunk eh, megfelelő mennyiségben biztosítani. Én úgy vélem, hogy ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell mindenképpen tekintettel a válságokra egy bizonyos tartalékot, élelmiszer tartalékot kell biztosítani. Olyan ö, ö, szabályokat kell megalkotni, tehát amelyek ezt garantálják. Nem szabad, hogy kitetnek le, ki, kitegyük magunkat a különböző piaci folyamatoknak, mert látjuk, hogy ezek elég ingatag folyamatok. Aztán még egy utolsó kérdés, ami a motort illeti, ahogy ő mondta. Szeretnék pontisításokat kapni a egy, egy, egy egyértelmű parlamenti szavazat volt a degresszív folyamatokról, egy új modulációs folyamatról beszélt ön, hogy hogyan tudjuk növelni a második pillért, tehát az egész folyamatról szeretnék többet hallani. Köszönöm a az megvívott csatákért. Köszönöm Stefan, Bacsevowski, majd Petran Res. Köszönöm szépen. Elnök úr, be kell vallanom, hogy kicsit csalódott vagyok, sőt, nagyon csalódott vagyok, amikor itt a kapról és a költségvetésről hallok. 2007, 2004-ben, 2005-ben, amikor a több éves pénzügyi keretet készítettük elő 2013-ig, a mezőgazdaság helyzete sokkal jobb volt, mint most. Nem volt válság, túltermelés volt, túl sok cukor volt például, és uh, igazából túl sok vaj volt, túl sok tej, túl sok minden. Most pedig az ellátás biztonságáért aggódunk. 2007-ben került sor az első válságra, egyre drágább lett az élelmiszer, most pedig a helyzet teljesen más. Óriási kihívások vannak az élelmiszerellátás biztonsága tekintetében. Hogyha Európa a forrásokat csökkenti és nem növeli, akkor ez érthetetlen. Abszolút nem értem, hogy miért tesszük ezt. Postavione. Ez nem jelentheti azt, hogy nem veszük fel a kesztyűt. Egyszerűen nem értem a helyzetet. Egy másik dolog. Itt a kifizetések elosztása a régi és az új tagállamok között. Óriási különbségek vannak a kifizetésekben, amit a bizottság pedig javasol. Ez nem egy kiegyenlítés, ez igazából csökkentés. Szeretném megköszön, megkérdezni, hogy ennek mi a jogalapja? A Lisszaboni szerződés? A Lisszaboni szerződésben az van, hogy az Európai Unió összes tagállamát egyenlő bánásmódon kell részesíteni. Vagy eh, igazából valamilyen homályos matematikai képlet alapján számolják ezt ki? Mi ennek a jogi alapja? Ezen kívül miért a mezőgazdaságra vonatkozik ez? Miért a gazdagokat támogatják és elfelejtik a szegényeket? Ez az Európai Unió alapjai ellen szól. És ezt teljes mértékben ellenzem. Hála sok cselekvésnek még fennáll a helyzet, Azonban elfogadhatatlan az, ami van ez a különbségtétel. Patrão Neves, majd Lavia. Obrigada, senhor comissário. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönöm, hogy ismét kész volt arra, hogy párbeszéde folytasson az Európai Parlamenttel. Na most érjünk át itt a költségvetés tervezetre. 10%-os csökkentést irányoztak elő. Ma pedig eh, azt hallottuk, hogy eh, a költségvetést eh, meg lehetne tartani, hogyha egyéb forrásokat újra elosztunk. A következőket szeretném most elmondani. Agályaim vannak a kijelentésé miatt. Most konkrétan el is mondom, hogy mire gondolok. Mely konkrét intézkedések ügyekről tárgyalnak, hogy a helyzet rosszabb legyen. Ebben az összefüggésben arról szólt, hogy forrásokat fognak újraelosztani. Második kérdésem. Hogyan lehet igazságosabb kapot elérni? Hogyan lehet a meglévő egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, megszüntetni? Hiszen itt nem a közvetlen kifizetésekről van szó, azok kimaradnak azt mondták. De a bizottságunk meg nyugodhat? Következő pontom. Mi a helyzet itt egészen konkrét mezőgazdasági kérdésekkel? Tudjuk azt például, hogy a mezőgazdaság nagyon lényeges szerepet játszhat a perifériákon, hiszen a Európai Unió perifériáinak több forrása van szüksége. Például azért, hogy bizonyos kifutó kvóták hatásait kiegyenlítsük, vagy pedig a Mercosurra is gondolok ebben az összefüggésben. Köszönöm, biztos úr! a válaszait előre is. Giovanni Levi aveva chiesto di... Calniedes, elnézést kérek Levia. Tehát Calniedes, majd Levia. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisār kungs, vispirms... Igen, tisztelt biztos úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni, amit eh, a parlamenttel együttműködésben tett. A kap szintjét közös munkával fent tudtuk tartani. Hála azoknak a programoknak, amelyek az EU költségvetésének más részeiből táplálkoznak. És most szeretném elmondani, hogy mennyire sokkoltak a lett termelők, hiszen itt a pénzügyi terv alapján minden okuk megvan az elkeseredésre, és azt látjuk, hogy Litvániában és Észországban is hasonló a helyzet. Ugyanilyen sokkoltak a farmerek ott is. Igen, igaza van, nem világos az, hogy milyen összegeket kapnak az egyes tagállamok. Azonban a mi termelőink műveltek, és képesek számolni. Ki tudják számolni, hogy a közvetlen kifizetések mekkorák lesznek a képlet alapján. Az a javaslat, hogy 7 éven belül egy harmaddal egyenlítsünk ki, elfogadhatatlan. Hiszen nem tart lépést a gazdasági fejlődéssel. A bizottság céljaival ez nem illik össze a november 18-i célokra gondolok. És itt arról van szó, hogy szeretnénk garantálni, hogy a kap minden tagállam és minden termelő számára egyenlő és kiegyensúlyozott. És akkor hallottunk egy olyan javaslatot, hogy az átlag mutatók alapján, tehát a, közvetlen kifizetések átlag mutatói alapján kompenzációt kapjanak a tagállamok. Hogyha megnézzük ezt a javaslatot, a bizottság javaslatáról van szó, akkor azt látjuk, hogy a lett farmerek 2020-ban, ami pedig 30 évvel a vasfüggöny lehullása után lesz, igazából csak a kifizetések átlagának egy harmadát kapják. Tehát például annak a harmadát, amit a belga vagy a holland termelők kapnak. Ez pedig nem tisztességes. Egy tagállam sem jogosult 80%-nál kevesebbet, illetve 120%-nál többet kapni. Pillanatnyilag 30%-át kapják az átlagnak, és 2014-ig ez így is marad biztos úr, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kap reformja minél hamarabb beinduljon, hogy elérjük a céljainkat, hiszen ez az Európai Unió mezőgazdaságán belül a tisztességes versenyt jelenteni. Támogatni fogjuk. Arra én kérem önöket, hogy tartsák be az időket, különben nem fogunk tudni, nem marad idő a válaszra. Levie, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az adatok, amelyek a több éves pénzügyi keretből kitűnnek, az első héten különböző értelmezéseknek adtak helyet. Megpróbáltak kiszámítani, hogy milyen összegek vannak, milyen összegeket lehet áthelyezni. 2013-ban milyen lesz a költségvetés, aztán amit néztük, megnéztük 2011-et, egy kicsit elgondolkodtattak minket, valószínűleg további számításokra van szükség, ugyanis továbbra is különböző összegeket látunk. Ahogy különböző kollégák már elmondták, nem vagyunk nagyon elégedettek, valamivel többet vártunk volna. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon nagy utat tettünk meg az első információk után, a non-paper után az eredmény további támogatásra ösztönzi a parlamentet, annak érdekében, hogy megerősítsük azokat a forrásokat, amelyeket a közös agrárpolitika fel fog használni. Biztos vagyunk, biztosak vagyunk abban, hogy a parlament nagyon sok szövetséges fog találni ebben. Két konkrét kérdésre térnék. Aggodom, egy kérdéset, amit sok kolléga említett. Ön valószínűleg nagyon könnyen fogja tudni ezt elmagyarázni. Az első a globaliz- globalizációs alap. Már van egy e, globalizációra alkalmazkodási alap jelenleg ipari, az iparra vonatkozik. Nehezen tudnánk elképzelni, hogy milyen módon tudjuk alkalmazni a mezőgazdaságban, hogyha arról van szó, hogy támogatni kell olyan embereket, akik ott hagyják a mezőgazdasági munkát, és más szektorokra térnek. Talán itt a 8 milliárd euróról hallottunk az imént, talán tolmácsolási hiba volt, ezért arra kérem, hogy 8 milliárdról van szó, vagy 2 kettő és fél milliárdról van szó, úgy, ahogy papíron létezik. Jogi alapot kell találni arra, egy új jogi alapot, és biztos vagyok abban, hogy a parlament segíteni fog a bizottságnak abban, hogy kilépjen ebből a helyzetből. Polyanicsát, majd papasztánkot kérem, tartsák be az egy percet. Σε σχέση με την αφετηριακή, okay, metin σε σχέση Köszönöm szépen. Ami ezt a pessimizmust illeti, úgy vélem, hogy alapvetően egy jó tárgyalási eredményt értünk el, és el kell ismerni Csolosz biztos úrnak a szerepét ebben. Nos, a biztos úr nyitott, és hogyha a javaslatot emelni akarja, a javaslatnál emelni akarja a licitet, hogy így mondjam, nos, itt a mezőgazdasági szakbizottság támogatja önt ebben, hogyha pozitív irányban haladnak a tárgyalások. Amennyiben nem, akkor természetesen egy szakadék lesz közöttünk, ami tönkre is teheti az együttműködésünket. Ha javaslat a határól, amit ami szerint ki kell e, e, szélesíteni a hatályt, hogy helyet találjunk a globalizációs alapnak. Nos, tagállamokkal kell tárgyalni, és harmadik országokkal is. Ez nagyon pozitív dolog. Nos, ami a kohéziós alapot illeti, nos, ez azt jelenti, hogy akkor egy társfinanszírozás lesz a tagállamok részéről is ebbe ezen a területen? Köszönöm szépen. Biztos úr, abból, amit elmondott, azt veszem ki, hogy elégedett az újra tárgyalt javaslattal. Azt is mondhatjuk, hogy ha ez lenne a vége, akkor mi is mérsékelten elégedettek lehetnénk. Mérse- mérsékelten. De tudjuk azt, hogy ez az egész tárgyalás sorozatnak még csak az eleje. Mit fogunk tehát tenni abban a helyzetben, amikor majd a tanácsban és a parlamentben is sokan azt fogják mondani, hogy a kap költségvetést a záró tárgyalásokon, a, tehát a költségvetési végtárgyalásokon csökkenteni fogják akkor vajon lát-e majd lehetőséget rugalmasságra? Ha pedig a második szempontra térek, akkor az a javaslat, amelyet ön mutatott be, az első és a második pillér közti rugalmasságot illeti, az egy nagyon jó ötlet, és valóban érdemes lenne többet megtudni, további részleteket és talán azt is, hogy ezt a rugalmasságot milyen mértékben lehet a tagállamokban is használni majd a költségvetési tervezésnél. Ugyanezt mondhatom a második javaslatára és az alapra, amely az új technológiákat, kutatást, fejlesztést támogatná a mezőgazdaságban. Ez is nagyon jó ötlet. Ha nem tévedek, akkor ez egy európai projekt lenne, és valóban Erről is jó lenne többet tudni majd a közeljövőben talán. Egy harmadik konkrét dolog, ez egy kérdés is egyben. Van-e a bizottságnak valamilyen fajta szimulációja, előrejelzése? És az utolsó dolog pedig 2013-ban, amikor a jelenlegi pénzügyi tervperiódus véget ér, a gazdák konkrét forrásokat, konkrét összegeket fognak kapni, és akkor a gazdák tudják majd, hogy mennyit kapnak az Európai Uniótól. Fejlesztésre konkrét összegeket. Mi lesz ezzel 2014-ben? Mérhető-e majd az a az, amit most kapnak, vagy pedig sokkal kevesebbet kaphat, kapnak majd akkor a jelenlegihez képest. Szekerieszki, e dopo Kostin. Szekerieszki, majd utána Kostin. Ceszem, utrzymanie budżetu... Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy a kap költségvetését azonos eh, szinten eh, tartsuk. Nos, az azonos szinten tartás azonban nem siker, szerintem bukás új dolgokat kell finanszíroznunk, új országokat is ráadásul az EU költségvetésből, konkrét célokat, új feladatokat a következő politikai időszakban. Ha azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk, az félretájékoztatás. Ha valaki azt mondja, hogy elégedettek vagyunk a költségvetéssel, akkor azt sugaljuk, hogy további csökkentéseket is várhatunk. A szakbizottságban arra kell összpontosítsunk, hogy hogyan harcoljunk a költségvetésért. Az előttem szólók a jelentésre, kapcsolat, jelentésre kapcsolatban valóban azt nézték, hogy hogyan tudjuk felosztani a pénzt, ahelyett, hogy azt vizsgálnánk, hogy hogyan lehetne növelnünk. Rossz a kiinduló pontunk. Végül pedig úgy gondolom, hogy a közös politika egyik céljában semmit nem tudunk elérni, ez pedig a gazdák jövedelmének szintje. Pedig ebben egyértelmű rendelkezések vannak a római szerződésben is már. A kohézió is. Mi a vidéki területek kohéziójával a helyzet? a vidéki területek egyszerűen nem jutnak hozzá a kohéziós alapnak a forrásaihoz. A kérdésem tehát az, hogy kérem, tájékoztasson minket arról, hogy hogyan lehet a kohéziós alapot a vidéki területeken is alkalmazni. A piaci intervenciók stabilizálása nagyon fontos a termelésben. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, azzal óriási károkat okoznánk a gazdáknak. A kis gazdák további, és a kis gazdaságok további problémát jelentenek. A szegénység is felmerül. A válság óta valóban növekedett a szegénység, és mégis tovább csökkentjük a forrásokat. Ezzel a versenyképességünket is csökkentjük. Végül pedig a kérdésem az az, hogy nem kellene azt javasolni, hogy ne kapnak közös mezőgazdaságpolitikának, hanem, vagy agrárpolitikának, hanem mezőgazdasági és környezeti politikának nevezzük végre, hiszen már több minden van ebben. A, a Mercosur, a világgazdasági szervezet problémáit a mezőgazdaság kárára akarjuk megoldani. sokkal aktívabbnak kellene lennünk. A nemzeti delegációkban is, és nem szabad arra figyelni csak, hogy kitől vegyünk el, és kinek ne adjunk. Köszönöm. Kostinger, és e poi Garcia Perez. Kostinger, majd Beret. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr. Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy igen jól harcolt, és elérte azt, amit el lehetett eddig. Már az első tárgyalási körben is mondta, hogy mi sem tudtunk mindent a szura jelentésben érvényesíteni. Úgyhogy egyszerűen a többségnek, többséghez, a valósághoz igazolódni, igazolód, <laughs> igazodnunk kell elnézést. A bizottsági elnökség és Lewandowski költségvetési biztos egyszerűen más számokat prezentált, nem azokat, amelyeket a végén mi láttunk. Úgy gondolom, hogy az a vita, amit a médiában is nyomon követhettünk, az is mutatta, hogy mennyire forró kása ez a mezőgazdasági költségvetés. Talán nekünk sem magától értetődő. Ennek ellenére képviseljük a mezőgazdaságot, a gazdákat, ahogy ön is. És nagyon fontos, hogy megfelelő mezőgazdasági költségvetést tudjunk biztosítani a jövő számára. Nagyon problematikusnak tartom én is a 30%-os cleaninget az első pillérben, ebben a tervezetben, mert elsősorban azok a területek, amelyek a mezőgazdasági köve- környezeti pillérben sokat investáltak, ami tulajdonképpen a mezőgazdasági sikerét építették, ez abszolút megkérdőjeleződne. Hajszling úr az első körben említette, hogy ez a screening, az első pillér screeningje, átvilágítása azt kell, hogy megmutassa, hogy a második pillér programjai az elmúlt évtizedekben mennyire sikeresek voltak a tagállamokban. A második megjegyzésem a hátrányos helyzetű területek, amelyekről még nem beszéltünk konkrétan, de amelyeknél elsősorban a bizottság dokumentumaiból újra meg újra látjuk, hogy a hátrányos területeket át kívánják terelni az első pillérbe. Kívánatosnak tartanám, hogyha konkrét eh, megjegyzésekkel eh, véleményezni ezt. Szeretném egyben köszönni az eddigi munkáját. Ha kritikáról van szó, akkor eh, nem önnek kell címezni, hanem a költségvetési biztost kellene azt hiszem meghallgatásra felkérnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Garcia Perez, majd Nedelcseva. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem fogom kétségbe vonni a biztos úr munkát és ambícióját. Bemutatta a javaslatot. Én azt javasolnám neki, hogy jegyezze hogy ne úgy értelmezze a hozzászólásokat, mint egy támadás, hanem vegye úgy, mint egy építő jellegű kritika. A mi szándékunk ugyanis az, hogy biztosítsa a közös agrárpolitika jövőjét, és nem az a szándékunk, hogy megtámadjuk a bizottságot. Úgyhogy kérem, értelmezze pozitív módon ezeket a hozzászólásokat. Tehát egy olyan javaslatról van szó, amelyben vannak fények és árnyékok, olyan eszközöket vezet be, amelyeket korábban mi felvetettünk, és úgy vélem, hogy valamilyen módon azért válaszoltak azokra az agályokra, amelyek korábban felmerültek, és úgy látom, hogy megpróbálják garantálni azt, hogy ezek az eszközök, az új eszközök válaszolni tudjanak az elvárásoknak, mint a globalizációs alap, meg a többi. Én én továbbra is aggadom, hogy hogyan fog ez működni, ez a globalizációs alap, vagy a válságkezelési alap az a tanácsnál egyöntetű szavazás kell, vagy más milyen módon fog működni, mert egy olyan eszköz, amelyik új, amelyik elvben jót akar, végül is olyan jogi buktatókon bukhat meg, amelyet előre nem látunk úgy látom, hogy vannak fények ebben, mert vannak új, pozitív dolgok, ugyanakkor nem szabad elfelejteni az, hogy van egy költségvetés megnyírbálás az első pillérben, a közvetlen kifizetéseknél, azt figyelembe kell venni. A tárgyalásoknál, amikor az ember kiteregeti a lapjait, meg kell próbálni nyerni, és hogyha ebben a javaslatban, amit bemutatott a bizottság, hogyha van egy kezdeti megnyírválás, remélhetőleg majd később a tárgyalásoknál ne kerüljön sor egy további csökkentésre, és itt a parlament így fog majd a tárgyaláshoz ülni, a plenáris is, és a szakbizottság is. Biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban, és ezen az állásponton leszünk, annak érdekében, hogy garantáljuk a közös agrárpolitika fenntartható jövőjét, hogy el tudja látni a feladatát. Marian Nedelcseve, majd Ransz Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szeretném megköszönni a többiekhez hasonlóan, hogy eljött, és szeretném megköszönni erőfeszítéseit is, hogy uh, itt uh, egyet ért a célkizűzéseinkkel, és négy. Az új kap egyenlőbb lesz. Mikor leszünk olyan helyzetben, hogy a közvetlen kifizetésekben a különbség csökkenjen a régi és az új tagállamok között. Ez a kiegyenlítés 2014. januárjában megtörténik, vagy várnunk kell 2016-ig, ahogy néhányan gondolják. A második kérdésem az, hogy ez a közös agrárpolitikai költségvetés megfelel-e egyéb költségvetésekkel, mint például a regionális politika, illetve a Duna stratégia költségvetésével. Hiszen a biodiverzitásról és a vidékfejlesztésről szólnak azok is. A következő kérdésem pedig a méhészettel foglalkozik. Elég a méhészek támogatása az Európai Unióban jelenleg, és 2013-ban úgy néz ki, hogy nem tudjuk a méhek számát növelni. A méhészek reménytelen helyzetben vannak Európában. A negyedik kérdésem a globalizációs alapra vonatkozik. Tudjuk, hogy néhány tagállamban a bürokrácia miatt szinte lehetetlen hozzáférni ehhez az alaphoz. Kiváló eszköz önmagában, azonban jobban kellene törődni azzal, hogy az összes tagállamnak jelentős. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, én tudom, hogy jól is megy a közösségi eh, mezőgazdaságot az új és a régi tagállamoknál. Én tudom, hogy ez nem az ön kedvenc költségvetés, amit szeretett volna bemutatni nekünk, de ön sokat dolgozott ezzel, és az az igazság, hogy számomra aggályos és problémás mert itt van egy 11%-os csökkenés, és egy 5%-os, az első pilléren 11%-os, a másodiknál 5%-os. Ez az én aggályom. Én azt javaslom, hogy az ön javaslatában, amikor megszületik, majd októberben, vagy mikor lesz, javasoljon, javasoljon már valami más, mert ez nem megfelelő számunkra Számomra aggályos, ahogy mondottam. Az első azért, mert amikor ön rugalmasságot említ az első és a második pillér között, ez olyan, mint eh, ha Pandora szelencét nyitnánk meg. Ez eh, precedens értékű lesz, és nagyon veszélyes ez. És tudjuk nagyon jól, hogy milyen véget érnek a veszélyes precedensek az Európai Unión belül. Amikor ön beszél a globalizációs eh, alapról, Számomra ez egy kockázat, mert először tesszük a raktapaszt, mint hogy kialakulna a seb. Olyan problémát okozunk magunknak a nemzetközi tárgyalások során, annyian problémát fog okozni majd, és nem tudjuk közben, hogy mikor lehet ezeket mozgosítani. Michel Danten, poi Kalina. Michel Danten, majd Kalinowski. Köszönöm szépen elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak az elvégzett munkáért. Nos, tehát köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak az elvégzett munkáért. Úgy vélem, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy messziről indultunk el, igen messziről, és hogyha a horizont nem tökéletes, minden esetre közel vagyunk hozzá. Két kérdést szeretnénk feltenni. Az első, hogy milyen módon artikul, milyen módon a, működik ez együtt a kohéziós alappal? Milyen módon fogjuk tudni ezt a későbbiekben kidolgozni, milyen módon, milyen stratégiákat fogunk alkalmazni ennél. A második kérdés nagyon szektoriális kérdés. Én azt láttam, hogy a cukorrépára van támogatás, annak ellenére, hogy a cukortermelés, a cukoripar jelentősen lecsökkent. Meglepődtem, amikor láttam ezt a e, cukorrépa támogatást. Kérek erre magyarázatot. Köszönöm, Michel Kalinowski magyar. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie... Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos úr. A közös agrárpolitika forrásainak a száma az egy dolog. És a bizonyos feladatok, célok közötti elosztása az egy másik dolog. És ismét megint más a tagállamok közötti megoszlás. Őszintén szólva a második téma számomra pillanatilag fontosabb. Hiszen természetesen nem szeretnénk a kapra kevesebb pénzt kapni. A bizottság múlt novemberi közleménye pedig világosan kifejezésre juttatta, hogy igazából a közvetlen kifizetések történelmi hagyományait megszüntetjük, és objektív kritériumaink lesznek. Hol vannak ezek az objektív kritériumok? Hiszen itt a jelenlegi kifizetések elosztása nem objektív. Mik ezek a kritériumok? A világos különbségeket kellene alapul venni, hogyha objektív kritériumokról beszélünk. Biztos úr. A bizottság javaslata értelmében a különbségek 140-ről több mint 500%-ra nőnek majd. Tehát például a lengyel termelők és mondjuk olyan ország termelő, mint Ausztria, Svédország, Portugália, Nagy-Britannia támogatást kapnak, és pedig hektáronként 250-300 eurót. Hogyan lehet azokkal versenyezni, akik 400 eurót kapnak hektáronként? hagyjuk abba azt, hogy ö, itt egyenlő feltételekkel zajlik a verseny a mezőgazdaságon belül az Európai Unióban. Néhány ország egyenlő, a többi azonban egyenlőbb. Jár úr utána José Bové. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy itt van. Äh, Szeretném megköszönni hogy harcolt az agrár költségvetését. Azonban négy rövid kérdésem lenne. Az első egy kicsit összefügg a politikai érveléssel. Azt mondta, hogy sikerült itt az agrárköltségvetést fenntartani. A termelőink ezt teljesen máshogy értelmezik, és azt nézik, hogy mit kapnak 2013-ban és 2014-ben és ez úgy fog kinézni, hogy 2013 van az első pillérben 46 milliárd euró volt, 2014-ben pedig 40,3 eh, milliárd lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy hektáronként 40 euró csökkenés lesz. Pontosan kiszámolják majd a termelők mennyivel kevesebbet kapnak, és nyíltan beszéljünk róla. Tehát én kalkulárok rosszul, vagy eh, ez a különbség a politikai és a tényleges érvelés között. Örülnék, ha tévedtem volna. Hiszen akkor közlöm a parasztokkal, hogy mi vár rájuk. Második kérdésem. Van itt még egy problémánk. A tagállamok nem fogadják el még az európai költségvetést, kevesebbet szeretnének hozzá adni. Mi a véleménye, hogyan látja a tagállamok egyetértenek majd a költségvetésünkkel, vagy lesznek megszorítások, csökkentések? Ha igen, akkor hol? A harmadik kérdésem, új tagállamok csatlakozása, akkor kapunk még külön pénzt, vagy a jelenlegi költségvetésből kell gazdakodnunk? A negyedik és utolsó kérdésem, mikor tesznek konkrét javaslatokat a közvetlen kifizetések reformjára. Köszönöm. José Bové, poi Mato. José Bové, majd Mato. Igen, megpróbálok röviden szólni, mert látom, hogy szalad az idő. Először is lenne egy megjegyzés a biztos úr harcolt a költségvetésért, a lehető legtöbbet harcolt ki abból, amit lehetett. A probléma számunkra a tanács, mert a tanács az, amelyik igazándiból a közös agrárpolitika ellensége tekintettel a tagállamok egoizmusára. Egy, egy százalékos költségvetés van most, és látok, hogy egyre több a politika. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen dolgozni kell azon, hogy felemeljük, vagy tápláljuk a közös agrárpolitika költségvetését. Mint ahogy korábban volt, 1992-ben egészen a költségvetés 60%-a saját eh, forrásokból finanszírozták talán ez egy másik dolog volt, de úgy vélem, hogy megér egy eh, eszmefuttatás, mert minél eh, nagyobb terveink lesznek, annál alacsonyabb lesz a költségvetésünk, hogyha nem használjuk föl a saját forrásokat. Ami a kutatási politikákat illeti, igen, nagyon fontos, nagyon fontos, hogy lesz egy ilyen politika. Én úgy gondolom, hogy ezeket össze kell kötni a közös agrárpolitika prioritásaival annak érdekében, hogy a kutatásokkal megerősítjük azokat a pontokat, amelyeket ki szeretnénk emelni, például éghajlatváltozás elleni harc, stb. Nem fogom megismételni ezeket, amit mások mondtak, a globalizációs alapra vonatkozóan a sürgősségi a sürgősségi beavatkozás, illetve a globalizás alap összesen 6,3 milliárdot jelent. Én úgy vélem, hogy ezeket mindenképpen össze kell kötni a közös agrárpolitikával. A, a termelési költségek kérdése is felmerül. Én úgy gondoljuk, hogy mindenképpen el kell kerülni az, hogy a gazdákat a termelési áron alul fizessük ki. Egy fenntartási alapokat kell mm, kidolgozni, hogyha a gazdák eh, megfelelő módon tudják termelni a termékeket, és megvan a piac, akkor kevesebb eh, közvetlen kifizetésre lesz szükség. Máta majd Álves. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, mindannyian egyetértünk abban, hogy óriási nagy erőfeszítést tett azért, hogy egy tisztességes eredményt érjen el, de ez a, az erőfeszítés nem vihet el önt a lemondásra. Ön úgy láttam, hogy egy kicsit aláhagyott a, a lelkesedés. Én azt kérem, hogy ne, hagy, ne eh, mondjon le a célkitűzéseiről, mert mi a parlament részéről támogatni fogjunk ön. Tudja, hogy miért? Azért, mert annak ellenére, hogy nagyon súlyos helyzetek néznek elébe a gazdák, egyre nehezebbek a követelmények környezetvédelmi és költségvetési szempontból, a közös agrárpolitika csökkenti a támogatásokat, és ez nem elfogadható. Nem lehet kérni a gazdákat, hogy új kötelezettségeket vállaljanak, ugyanakkor kevesebb pénzt, támogatást adunk neki. Ki kell mondani, hogy elegünk van abból, hogy a mezőgazdaság az, amelyik eh, fizet mindenért. Ha van válság, a mezőgazdaság eh, issza meg a levét. Hogyha bármi van, a mezőgazdaság issza meg a levét. Biztos úr azt mondta, hogy a globalizációs eh, alapot nem fogjuk korlátozni a kereskedelmi tárgyalásoknak a következményeire de mindenigre vonatkozik, mert ott van a Kolumbiával vagy Perúval megkötött megállapodások, amelyik rendkívül módon eh, kárt okoznak az európai törmelőknek, konkrétan a banán eh, területén és gondolni kell az ultraperiferiális eh, területekre, amelyekre szükség van, amelyeknek szükségük van mindenféle támogatásra nem szeretnénk, hogy ők rosszul járnak, megfelelő módon a poszeinek a támogatására szeretnénk számítani, és arra kérem a biztos urat, hogy ne hagyja abba a harcot. Harcoljon továbbra is. Köszönöm szépen, Máta. Alves, majd Raymond zárja be. Köszönöm szépen. Biztos úr, az üzemanyagokról is beszélt. Számos olyan terület van, ahol üzemanyagra van szüksége Európában. És az is nyilvánvaló, hogy fáradozott azért, hogy többet érjünk el. Azonban mi itt az Európai Parlamentben nagyon erős motort építettünk, amely kell, hogy állja a sarat, és hogy elérjük céljainkat. Azonban ezt nem fogjuk üzemanyag nélkül, vagy kevés üzemanyaggal elérni. Éppen ezért több üzemanyagra van szükségünk, ahhoz a motorhoz, amelyet építettünk. Sok minden tennivaló van még. Jelentős kihívások vannak, lesznek is. A forrásokat igazságosabban kell elosztani, a mezőgazdaságon belül Természetesen azon régiókat is támogatnunk kell, amelyek hátrányosak. Vannak periférikus területek, vannak nagyon különleges jellemzőkkel bíró területek, és ebben az összefüggésben már szóltunk erről. Az Európai Uniónak nagyon ambíciózus politikára van szüksége, hogy megoldja a helyzetet. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen türelme van, hogy ennyi mindent végighallgat. De egészen röviden vázolnám, hogy tervezetről vitázunk. Egy elsődleges véleményről, a bizottság tervezetéről. A gazdaság és pénzügyi válságot még nem gyűrtük le, a mezőgazdaság nagyon fontos, és a bizottságon belül is valószínűleg nagyon élénk vita zajlik majd. A parlament, a tanács és a bizottság között is zajlik majd ez a vita. Elképzelhető, hogy a források felfele vagy lefele mozdulnak el. És hogyha lefele mozdulnak el, akkor szeretném megkérdezni, hogy meddig lehet, és innentől pedig hogyan lehet kiegyenlíteni igazságosan. Tehát meddig lehet lefelé menni el kell döntenünk, hogy mi a fontosabb, a környezetvédelem vagy az élelmiszer biztonság. Hol vannak a fájdalmi határok? Hol kell szelektív módon dolgoznunk? Hol jön el az a pillanat, amikor el kell döntenünk, hogy hol csökkentjük a forrásokat, hiszen hogyha mindenhol, akkor nem lesz közös európai agrárpolitika. Molto bene, abbiamo... Rendben van, akkor befejeztük ezt a hosszú fordulót köszönetet szeretnék mondani a, a biztos úrnak, nem csak azért, mert végighallgat, hanem fel is jegyezte az összes kérdést, minden egyes képviselő kérdését feljegyezte. Kedves biztos ura, hogy Stefan Lefol mondta, ennek a csatának a kezdetén vagyunk. Egyértelmű, hogy a mezőgazdasági szakbizottság kijelenti, hogy nem vagyunk elégedettek, mert tudjuk, hogy a tanács ott van, a tanács nem lesz bőkezű a mezőgazdasággal szemben, ezért ön mindig itt fogja megtalálni a szövetségeseit azért, hogy folytassa ezt a csatát, annak érdekében az európai agrárpolitika továbbra és magas szinten legyen. Meg átadom önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyesek, talán Mata úr, azt mondták, hogy feladta a csatát a biztos. Én nem adtam fel a harcot egyáltalán. Én azt mondom, hogy a mandátum elején a mandátum elejétől kezdve egészen mostanáig megpróbáltam azt mondani, hogy megtartjuk a közös agrárpolitikai támogatásokat, most azt mondom, hogy igenis ezt elértünk. Tudom, hogy a folyamatok nincs vége, önök is tudják ezt. Én azt mondom, hogy most a bizottság javaslat alapján ez egy hivatalos, formális javaslat. És még egyszer kihangsúlyozom, hogy a bizottság továbbra és úgy tekint a kapra, mint a legnagyobb költségvetési tételre, én úgy gondolom, hogy minden biztos úgy gondol a közös agrárpolitikára, a mezőgazdaságra, mint egy, mint egy prioritásra. Egy olyan költségvetésről van szó, amelyik ambiciózus, de ugyanakkor realista is megtettük ezeket a, a javaslatokat letettük a tanács, illetve a parlament asztalára, úgy, hogy a helyzet nehéz. A tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy ambiciózusabb legyen, nem csak a, a hagyományos politikákat támogassa, hanem más politikákat is. Önök beláthatják, hogy ez nem egy könnyű választás, nem könnyű tárgyalások zajlottak a kollégiumnál azért, hogy megtartsunk erős politikákat, mint a közös agrárpolitikát, ugyanakkor egyszerre új javaslatokkal álljunk elő, ambiciózusok, amelyek korábban nem léteznek. Tehát ez egy nehéz kontextus, és az egyetlen dolog, amit én mondok, az az, hogy én mezőgazdasági biztosként a bizottság kollégiuma nevében beszélhetek, hogy ezek a mi javaslatunk a nehéz gazdasági helyzetben. Tehát nem e, lemondtam a harcról, nem arról van szó, hogy feladtam a csatát, hanem egyszerűen csak elérkeztünk egy bizonyos állapotra, amely szerintem egy jó e, alapot októbertől kezdve már a részletekről fogunk beszélni, hogyan fogjuk mindezt felhasználni. Megérthetik önök is, hogy nem tudok most előállni a részletekkel. Egyesek azt mondták, hogy túlságosan, csak, túlságosan sok részletet árultunk el itt, mások viszont több részletet akarnak elérni. Ez majd később jön, majd a törvénykezési javaslatokban, törvényalkotási javaslatokban, ott majd lesz az a munka, a következő munka. Mi most egy bizonyos dolgot elértünk, az a, az üzemanyag, tehát amiről beszéltem, és most ezt az üzemanyagot majd el kell dönteni, hogy hogyan fogjuk felhasználni ahhoz, hogy elérjük a célkitűzéseinket. Jégel asszony, hogy milyen arány van, milyen kapcsolat van az első és a második pillér között a környezetvédelmi intézkedések területén, egy dolgot szeretnék mondani. Nem arról van szó, hogy azáltal, hogy eh, áthelyezünk közegeket az első pillére, gyengítjük a másodikat. Ezt már kolában is elmondtam, amikor DESZ úr jelentéséről tárgyaltunk, megpróbáltuk a pénzügyi kilátásokban rögzíteni, a második pillérnél maradnak a környezetvédelmi intézkedések, amelyek lehetőséget adnak arra a tagállamoknak, a régióknak, hogy támogassák a e, környezetvédelmi intézkedéseket, a zöld mezők, a zöld területek növelését, ami a kereskedelmi tárgyalásokat illeti. Önök azt mondják, hogy aggódik a parlament, az Ágri, a szakbizottság, én azt mondtam, és megismétlem, hogy az, hogy létezik egy ilyen tétel, hogy globális alkalmazkodás, ez nem azt jelenti, hogy most könnyebben fogunk eh, kereskedelmi megállapodásokat kötni. Vannak eh, olyan eh, tárgyalások, amelyik rosszul lettek levezetve, rossz hutásokkal lesznek, és erre nem fogunk pénzeket osztani nem lehet abból a pénzből kompenzálni. Tehát mi nem így közelítjük a kérdést amikor van egy konkrét kihatás, akkor viszont meg kell, hogy legyen az eszköz ahhoz, hogy ezt megoldjuk ezt a helyzetet. És akkor tudni fogunk, hogy hova kell nyúlni, nem fogunk másoktól elvonni. Ez a globalizációs alap, én sokkal szélesebben látom sem, mint konkrétan a kereskedelmi tárgyalások. De majd természetesen majd később részletekkel fogunk előállni, jogi alappal fogunk előállni, mert nagyon sok helyzetet illetően most éppen dolgoznak a titkárságaim azért, hogy ezeket pontosan kidolgozzák. A következő hónapokban lesz időnk arra, hogy átgondoljuk és kidolgozzuk a törvényjavaslatokat. Lefol úr azt mondta, hogy igen, a költségvetési csatának még nincs vége. Ezt mondtam az elején. Tudatában vagyok annak, hogy igen, itt van, látom most már, hogy az a helyzet, hogy egyszerre beszélünk, tárgyaljuk meg a közös agrárpolitikát és a költségvetés. Régóta nem történt ez. Vannak kiigazítások, van kapcsolat a kettő között? Igen, és vannak kapcsolatok a kohéziós politika, illetve a szánt költségvetés, illetve a közös agrárpolitikai költségvetés között. Igen, vannak bizonyos korlátok, vannak bizonyos kapcsolatok, amelyeket figyelembe kell venni, amikor kiúosztjuk a különböző borítékokat a tagállamok felé. Egyértelmű, hogy attól függően, hogy miként zajlik majd a tárgyalás a tanács, illetve a parlament között, ennek alapján lesznek változások a, a különböző tagállamoknak nyújtott politikok között, a közös agrárpolitikánál. Madame Caliente, Kalinowski úr utalt arra, hogy van ez a egyharmados korlát a kiegyensúlyozott. Nem arról van szó. Ez a javaslat azt mondja, és ezt a javaslatot minden egyes eh, biztos elfogadta, és megismétlem, minden egyes biztos elfogadta, és egyetértett ezzel a javaslattal, nevezetesen, hogy egy harmaddal növeljük a jelenlegi szintet, annak érdekében, hogy eljussuk a 90-ig, tehát a különbség a jelenlegi szint és a 90 százalék között, ez az újra ki, eh, egyensúlyozás, kiigazítás egy harmaddal fog növekedni, és a, különböző tagállamok közötti eh, kiosztás nem között, kiosztásnál ne legyen nagy eltérés a különböző országok között, attól, hogy eh, mekkora összeget kapnak a kohéziós politikától, és mekkora összeget kapnak a közös agrárpolitikától. Ez egy olyan javaslat volt, amit a költségvetésért felelős biztosak mondták a, annak érdekében, hogy meglegyen ez az egyensúly, és minden egyes biztos elfogadta ezt. Tehát van egy globális csomagnak a tárgyalása, és majd ut- és ez összefügg azzal, hogy milyen módon lesz majd, kerül majd kiosztása a tagállamok felé. A kevésbé a gyengébbek országoknál, térségeknél, azok a támogatások, amelyek a leghátrányosabb helyzetűek kapnak, az megmarad, ez kapcsolódik a közös agrárpolitikával. Van ez a bizonyos boríték, amelyik 8 milliárd, doll, milliárd eurós, amelyik egy olyan program, amely támogatja a hátrányosabb bakat. A jelenlegi jogi alappal meg volt kötve a kezünk jogilag. Nem tudtunk ö, olyan mértékbe beavatkozni, mint ahogy akartuk. Most jelenleg csak olyan ö, tartalékokig tudunk támogatni, amilyen tartalékok vannak. A, e, és félretettünk tehát e, összegeket annak érdekében, hogy tudjuk támogatni a hátrányosabb helyzetűeket a beavatkozási összegekkel tudunk segíteni tehát. A jogi alap továbbra is az, amit javasoltunk. 2013 után ezt ki fogok igazítani, de hogyha nem jutunk a tanácsnál egy megállapodásra, azon a jogi alapon, amit a bizottság javasolt 2008-ban és kigazított 2010-ben, az a kockázat, hogy 2013-ban nulla euró lesz a, a hátrányosabb helyzetűek támogatására. Tehát szükség van arra, hogy a tárgyalásokat levezessék annak érdekében, hogy 2013 után ne találjuk úgy magunkat, hogy semmi nincs a kezünkben. Nos, a progresszivitást illetően további részleteket fogunk kapni majd, amikor törvényhozási javaslat lesz. Azok az elemek, amelyek összekötnek a, a, a növénytelepítésre, azok mind össze vannak kapcsolatban kapcsolva, és ezeknek az a célja, hogy nagyobb szavai adjanak a közös agrárpolitikának. Hogy aztán a részletekbe menően hogyan fogjuk ezt alkalmazni a gyakorlatban, ez majd később jön. Feljegyezzük természetesen a parlament javaslatait, ezeket figyelembe fogjuk venni majd. Bon, monsieur euh, Wojciechowski disait qu'il est... Wojciechowski úr azt mondta, hogy csalódott, mert 2004-2005-ben voltak még tartalékok, és most a tagállamok egy csökkentett költségvetést akarnak. Igen, önök azt mondják, hogy a tagállamok, a tagállamok fontos szerepet fognak játszani a jövőben a tárgyalásoknál, a végső megállapodás eh, természetesen a tagállamok véleményét is tartalmazni fogja. A, a bizottságnak is egy olyan költségvetés kellett kidolgozni, amelyik figyelembe veszi a realitást. Figyelembe kell venni a jelenlegi gazdasági helyzetet, amelyik nem az, mint amivel szembesültünk 2004-ben, 2005-ben. Tehát a jelenlegi pénzügyi helyzethez kellett kiigazítani a eh, javaslatunkat. Ennek ellenére a közös agrárpolitika a, a prioritást élvez az európai politikák közül a bizottság javaslatában. Ezt mindenképpen ki kell emelni a bizottság és a parlament úgy gondolják, hogy többet kellene adni a, a mezőgazdaságnak, akkor erre lesz alkalmuk kinyilvánítani, hogy ezt kinyilvánítsák. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, el szeretném magyarázni a helyzetet egy egyensúlyt szeretnénk biztosítani a különböző tagállamok között. Majd utána meg fogjuk nézni, rá fogunk térni arra, hogy milyen kiszámítási módszert alkalmazzunk majd. Batrao Neves, az asszony kérdezte, hogyan lehet egyenlő vagy igazságosabb a program, meg a pozai programokról beszélt. Én úgy gondolom, hogy semmilyen negatív kihatás nem lesz a pozai programra, semmi nem indokolja, hogy csökkentsük, mi nem is számoltunk azzal, hogy csökken a pozai program. Hogyan lesz igazságosabb a közös agrárpolitika. Ezzel a balitékkal, amit az előbb említettem, egy kiosztási módszerrel, amit majd később fogjuk megtárgyalni, amelynek a kidolgozásán dolgozunk. Ami a külső területeket illeti, periferikus területeket illeti, nem számítottunk azzal, hogy negatív kihatások lesznek, a, ezek a területek ugyanúgy figyelendő vannak véve, ezeket figyelembe vettünk. Kelnyés asszony, elmagyaráztam, hogy mi a, a modell, és majd utána a modell alapján októberben előállunk a konkrét javaslattal. Lavia úr, 2,8 milliárdról van szó, nem 8 milliárdról, tehát nem 8 milliárdról van szó, A phasing in re vonatkozó összeg az a 9 milliárd, a heading 2-re, tehát és ezeket áthelyezzük annak érdekében, hogy tudjuk finanszírozni a phasing ineket. A hátrányosabb helyzetűeket illetően azt mondtam, hogy a jogi alap ugyanaz marad, hogyha van társfinanszírozás a tagállamok részéről, majd meg fogjuk látni, de ez majd a későbbiekben kerül sor erre a bizottság javaslata alapján. A rugalmasság és a második a rugalmasság az első és a második pillér között Nos, ez akkor lesz konkrét, ez nem fog megmaradni, ez egyenlőre megmarad egészen addig, amíg kidolgozzuk, amikor majd a tanács és a parlament tárgyal, ez lehetőséget ad nekünk, hogy legyen egy mozgásterünk, de majd utána, amikor a tárgyalások véget érnek, akkor majd lesz egy konkrét javaslat. Ami a kutatás és fejlesztési javaslatokat illeti, lesz európai program, százszázalékosan közösségi forrásból lesz finanszírozva, és eh, majd később, amikor kidolgozzuk a részleteket, 2013 előtt majd ki lesz dolgozva minden, ami erre vonatkozik. Egy közösségi programról lesz szó, tehát José Bovénak mondom, hogy mindenképpen összhangban lesz a közös agrárpolitika prioritásaival. Kutatás, innováció, megújulás, és eh, támogatni fogjuk azon túl a gyakorlati alkalmazását is ezeknek a kutatásoknak. Ez nagyon fontos ami a 2014-es összegeket illeti 2013 után, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez majd később kerül eh, meghatározásra. nem itt fogjuk meghatározni, hogy mennyit fog kapni minden egyes gazda, majd a későbbiekben, amikor kidolgozzuk a e, törvényhozási javaslatot, akkor majd annak alapján világosabb képet fogunk kapni, de egyelőre még nem ott tartunk. Szekrievszki úr azt mondta, hogy megtartottuk ezt a költségvetést, és ez egy kudarc, mert emelni kellett volna ezt a költségvetést. Nos, én azt mondta, hogy már megvannak a bizottsági javaslatok, amelyek világosan megmutatják, hogy itt bizony van emelés. A vidék kitámogatásokat illetően az is később, majd októberben jön. A ezek mind, ezek az elemek mind majd később a törvényhozási javaslatoknál kerül pontosításra. Köztinger asszony, ugyanezt tudom mondani a hátrányos helyzetű területekre, nem helyeztük át az első pillérre, a marad a második pillérnél, az első pillérnél csak egy kiigazítás lesz. ami a globalizációs alapot illeti és a válságkezelési alap. A válságkezelési alapot gyorsan fogjuk mobilizálni, mint ahogy most vannak már más sürgősségi beavatkozási eljárást fogunk alkalmazni, amikor van valamilyen probléma, amelyik egészségügyi okokból vagy más okokból e, történik, akkor azonnali beavatkozásra ad lehetőséget, nem lesz túl bonyolult, olyan mechanizmusokat fogunk követni, amelyek már jelenleg is működnek. És ami a globalizációs alapot illeti, majd később fogunk részletekkel előállni. Danten, úr elment, hogyha jól értettem, hogy milyen módon lesz a kiigazítás a kohéziós és a közös agrárpolitika között. Lesz egy bizonyos összeegyeztetés a kettő között, egy egyensúlyt akarunk elérni a különböző országoknak szánt borítékoknál. Kalinowski úr, igen, az a célkitűzés, hogy igazságosabb legyen a kiosztás, az marad, ugyanakkor ezeket a korlátokat, ez költségvetési szinten kell meghatározni, amely túlmutat a közös agrárpolitikán. Mivel, hogy egyszerre történik a költségvetés tárgyalása, a közös agrárpolitika tárgyalása, mindenképpen ezek párhuzamosan mennek, ezeket figyelembe kell venni. Nos, jár úr, 2013-2014 összehasonlítása az később tudjuk megtenni, amikor a törvényhozási csomagot elfogadtuk. Nos, Reines asszony, ő is azt kérdezte, hogy honnan lehet megnyírmálni pénzt. Ez a minimum, a bizottság nem abból indult ki, hogy ez egy e, olyan összeg, amelyből majd utána megnyírbálunk, nem. Mi a minimum elvárásainkat írtuk le, úgy gondolja a bizottság, hogy ez feltétlenül szükséges, ez a költségvetés. Annak érdekében, hogy az e, élelmiszerbiztonsági eh, követelményeket és más egyéb követelményeket ellássuk. Ez a mi nem számoltunk csökkentési mozgástérrel. Nekünk ez a minimum javaslatunk. Tehát mi nem számolunk azzal, hogy csökkenteni fogjuk ezt a költségvetést a tárgyalások során. Nem ez az álláspontunk. Sí, uh, je le fais. Euh, okay. Chiediamo scusa <laughs> Grazie. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr. Úgy vélem, hogy kielégítő választ kaptak a hozzászólók. Lezárjuk a szakbizottsági ülést. Elnézést kérünk a tolmácsoktól, hogy elhúzódott az ülés. Koordinátoroknak mondom, hogy a szakbizottsági ülés után lesz a koordinátorok ülése. Holnap. Köszönöm szépen. Lezárom az ülést.